Bien. Eh bien. Jó, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Igyekszem tartani az időt, és a tolmácsoknak is időt, hogy felolvassák a kommunikét, parancsoljanak, mi szerint ma van a harmadik napja annak a ö, tolmácsakciónak, amely ránk kényszerített munkakörülmények miatt indult, amelyet a parlament adminisztráció kényszerített ránk. Munkabeszüntetés nem lesz ezen az ülésen, de az időtúllépés nem lesz. Köszönöm a megértésüket. Bien, donc euh, nous remercions. Euh, Rendben, köszönjük szépen a tolmácsoknak, akik segítik a munkánkat, és lehetővé teszik, hogy folytassuk a munkát. A napi rendi pontoknál a következő a kikötői hulladék befogadás, megadom a szót. Ez így, a, átadom a szót. Köszönöm, Dominik elnök úr. Örömmel beszélek róla. A fontosabb emberek nagyrészt itt vannak, az árnyék előadók maguk. Ebben a körben tehát már beszéltünk erről a jelentésről, és örülök nagyon annak a munkának, amelyet elvégeztünk, és már ránk a bizottságnak is elmondtam, hogy első körben az Európai Bizottságot dicsérném, hiszen a javaslat tőlük jött, nagy részt támogatást elvez részünkről, persze vannak kisebb-nagyobb módosítók, és ugyanez igaz a Környezetvédelmi Bizottságra is, Bas Akhaut, a jelentéstevő a zöldek részéről ott, vele is együtt működöm. Nem mindig vagyunk egy oldalon, ám jelenleg ő is azt mondja, hogy nem sok panaszkodnia valóan a bizottsági javaslattal kapcsolatban. Ennyit szerettem ön előre elmondani. Észleket illetően pedig önök előtt van a jelentés, árnyék előadóim is el tudták olvasni, angolul történt. Mindenki érti, különösen Keith Taylor gondolom az angol verziót. Van néhány módosító, amelyet javasoltam, és szerintem egy irányba húznak ezek jó részt. Egyrészt ugye arról van szó, vannak olyan országok, ahol egyáltalán nincsenek kikötők, ezek, ők, ezeket ki kéne zárni, vagy sem. Egyik kérdés. Most az osztrák elnökség ről is elmondott, hogy Ausztriában nincsen tengeri kikötő, ahol hulladék lerakható volna, bár folyami kikötők vannak. Ez egyik pont tehát. A másik, hogy általában a tengeri hajózásnál vannak nemzet nemzetközi, a nemzetközi ö, hajózási szervezetnek, az IMO-nak szabályai, és nem minden környe, a MAPOL szerint bizonyos körülmények között, akár a tengerbe is szórható bizonyos körülmények között hulladék, olajtartályok mosása és ilyesmi megengedett a tengeren. Ez erre nagy hatással sajnos nem lehetünk európai jogokotói szinten, ám ami a folyamhajózást illeti, mi európaiak sokkal szigorúbb szabályokat határoztunk meg, hogy mi az, ami megy, mi az, ami nem megy, és jó lenne, hogyha nemzetközi szinten is sikerülne aztán végül elérnünk ezt a hajó közlekedés tekintetében. Az árnyék előadók is egyetértenek ezzel, és az MV-ben is ez a nézet uralkodik, jó lenne, az Európai Bizottság kicsit nagyra törőbb lenne, mert a MAPO ö, tekintetében az IMO ö, most szeptemberben szervez majd ülést, tehát el lehet valamit. Ez egyik pont. A második pont, az, hogy például a, a szemét halászat, aktív szemét eltávolítás korábban nem ö, szerepelt a renden, most azonban már vannak konkrét programok, programok Olaszországban például, és máshol is, ahol a halászhajók a halászat közben ö, szemetet is kifognak a hálóval, és ezt kihozzák, ha elhelyezik megfelelő part lerakóhelyekre, akkor ezt, mm, ezért fizetséget is lehet kapni, ezzel ellenkező szabályozás kontraproduktív volna. Aztán felmerül a tömeg határa kérdése, küszöbértékek, os indirekt díj, amit megfizet a hajó tulajdonos, aztán annyi szemetet lerakra, mint akar, ez persze a legegyszerűbb megoldás lehet, egyszer fizet, aztán azt sem akar, és, de inkább arra kéne ösztönöznünk a, a ott, hogy a, ne a tengeren szórják le a szemetet, hanem a partról hozzák ki. Ám a kikötők itt azt mondják, hogy ezzel is van gond, hiszen vannak veszélyes hulladékok, meg egyes hajók nagyon sok szemetet hordhatnak a fedélzetükön. Itt is van vita arról, hogy lehetne egy mennyiségi határ, vagy százalékos díjfizetés, aztán még egy kérdés, amely szintén vitatárgya lesz, és ahol nem tudom, mit akar a tanács, bár tudom, mit javasolt a bizottság. Itt az a kérdés merül fel, hogy az összes szemetet le kell rakni, mielőtt a legutolsó EU kikötőt elhagyja a hajó. Gyakorlati példám nincs, de elméleti szinten elképzelhető, hogy legut- legutolsó EU kikötő egy kis kikötő, amely meleve túlterhelt, a következő EU-n kívüli kikötő pedig Mondjuk Nagy-Britanniában van egy nagy kikötő, amely kiválóan fel van szerelve a hulladék elhelyezésre. Hát ilyen esetekben is fontos, hogy az biztosítható legyen a végső cél, hogy tisztességgel legyen elhelyezhető a hulladék a parton, a hajó fedezetéről és ne a tengerbe szórják. Tehát, hogyha az EU-t elhagyja valamelyik hajó, és ki kell ugyan rakodni a szemetet, de hulladékot, de kivételeket meg lehetne engedni az előbb, mint a okoknál fogva. Ezek a legfontosabb pontok. A nyáron, én nyári szünetben én meglátogatok még néhány kikötőt, megtekintem, hogy konkrétan hogyan folyik ott a munka, a hulladék elhelyezés. Nem minden kikötőben vannak ugyanolyan létesítmények. Például a hamburgi kikötőben jártam, mert ott van a ház, szinte a háza mellett egy nagy kikötő, amely jól felszerelt. Vannak kis kikötők, ahol nincsenek létesítmények, vannak kis kikötők, ahol automatizált a rendszer. Nagy-Britanniában is vannak ilyen kis kikötők, ahol nem tudják kezelni a kapacitásokat. És azt is meg kell vizsgálni, mi a helyén való, és mi a fontos a hajótulajdonosok számára. Nagyon sok hajó már eleve a félezeten szétválogatják a hulladékot, és aztán ő, ezt újra összeöntik egy vödörbe. Ez sem megy, ha egyszer már szétvalagatták, szeparálták a hulladékot, ne keverik megint össze. Ezzel összefüggésben nagyon fontos számomra a Balti tenger és a Scrabber útvonalak. A, a, a tenger megköt ugyan kín, ö, molekulákat, és ez jó, de nem tudom, hogy működik ez. Lehet az is. A kén megkötésére a levegőből vagy a tengerből eljárásokat alkalmazni, ám azt, aztán azt, amikor visszaengedik a vízbe, nyilván nem a német vagy, vagy, balti, vagy bajága vizeken, valahol máshol, de aztán ismét növekedhet a kéntartalom. tartalom vannak tehát ilyen pontok, amelyeket még ki kell dolgoznunk, ki kell érlelnünk, várom a vitát ezekkel kapcsolatban, ám nagyon bízom abban, hogy ebben a ciklusban még sikerrel járunk, lezárhatjuk a témadossziét. Fontos, hogy a tenger tisztasága javuljon, és a jól működő hulladék kezelés a kikötőkben szintén megvalósuljon. Ennek a célnak a fényében várom az árnyékolódüléseket. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen, most meghalljuk a jelentéstevőket, néppárt, Madame Köl. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen eh, Kizéne ezeket a módosítókat, amit javasolt, az nagyon hatékony, és sok mindennel egyetértek, úgyhogy először is ezt köszönöm. Az előző egyeztetésekből itt a szakbizottságon belül elég nagy egyetértés volt, konszenzusra talált ez a javaslat. Csak néhány módosítóra szeretnék reagálni. Azt gondolom, hogy a 20-as módosító nagyon pozitív, hiszen ez elismeri, hogy nem minden hajónak kell uniós kikötőben lerakni az, szeme, az összetedett szemetet, hanem mielőtt tovább megy egy másik eh, nem uniós kikötőbe, hiszen azt gondolom, hogy ez észszerű, hatékony, és eh, tovább kell tudni a hajónak haladni, anélkül, hogy a szemetet unión belül rakná le. Ez fontos lehet periférián eh, hajózóknak, ez egy nagyon fontos rendelkezés tehát ami a kicsi vagy személyzete nem rendelkező kikötők esetén nagyon fontos, hogy ők, hogy ezek nagyon alacsony szintű befogadó kapacitással rendelkeznek, esetleg mentességet is kapjanak, és erről biztos, hogy sokat fogunk vitatkozni, valószínűleg, de itt világos rendelkezésekre van szükség, esetleg megfelelő befogadó létesítményekre, de ezzel foglalkozni kell, hiszen sok államban több ezer apró kikötő van, és ennek aránytalan, ezek, ez az új rendelkezés aránytalan terhet róna ezekre. És ahogyan hallottuk, és a halászati eszközök nélkül, tehát csak hálóval fogott hal és szemét, ugye, ugye nem akar, nem azt akarjuk támogatni és bátorítani, hogy a hajósok anyagilag ne lennének felelősek. Tehát fontos azt elérni, hogy ezeket a dolgokat visszahozzák a kikötőbe, és ne azt ö, támogassuk, segítsük elő, hogy a tengerre szabaduljak meg ezektől a dolgoktól. Ahogy az előadó is javasolta, hogyha különböző díjakat szabunk a hajózási ágazat adott állapotának megfelelően, ez nagyon fontos, és az a követelmény, hogy az elvesztett hajó, halászati eszközt is bejelentsük, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Az a 24 órás jelentési kötelezettség lehet, hogy nagyon szigorú, nagyon nagyon szigorú lehet a kis hajók esetében. Aztán a közvetlen díj esetében ezzel ösztönözhetnénk arra, hogy ne a tengerre bedobják a szemetet, de nem szeretnénk aránytalanul nagy költséget sem róni a kikötőre. Viszont ösztönözni szeretnénk a hajókat, hogy ezeket a dolgokat a parton rakják le. És azt gondolom, hogy itt van egy kis mozgástér, ahol meg lehetne találni az együttműködést a, a hajók és a e, kikötők érdekei között, meg kell vizsgálni, de mindesetre a javaslat ott van. Aztán azt értem, hogy a bizottság arra kért, hogy arra készül, hogy száz százalékos közvetett díjat vezessen be, mindenféle küszöb és határ nélkül. Ugye ezt még a véglegesítés előtt itt meg kell beszélni, csak érdekelne, hogy a bizottság pontosan mire gondolt, amikor ezt javasolta. Mielőtt kialakítjuk az álláspontunkat, mi, mi mint parlament. A 8-9-10-es módosítóval is foglalkoznunk kell, mert itt eh, állati melléktermékekről van szó, nagyon szigorú szabályok vonatkoznak ezekre, eh, égetéssel történő megsemmisítést írnak elő a szabályok, tehát itt összekapcsolódik a mezőgazdasági szabályozás, az állatokra vonatkozó szabályozás és a hajózási szabályozás. Ezt is meg kell vizsgálni, hiszen eltérő definíciók vannak meg kell nézni, hogy ez hogyan csenk egybe a mezőgazdaságra vonatkozó szabályozással, és hogy ne legyen ebből további zavar és keveredés. Annak is örülök, hogy a zöld hajózást és szállítást javasolták ebben a jelentésben, meg akkor is ez csak egy mellékletben szerepel, és teljesen világos útmutatást kapunk rá, hogy a hulladéktól a keletkezés helyén kell megszabadulni, kivéve amikor ezt kénytelenek vagyunk partra hozni. De összességében szeretném Maxner asszonynak megköszönni ezt a jelentést, és ugye mindannyian valószínűleg látogatunk el kikötőbe a nyár folyamán, és megnézhetjük a helyzetet a kikötőben, ezt már várom az első Shadows ülésen szeptemberben. Biztos vagyok benne, hogy megállapodásra tudunk jutni Meissner asszonynal, és a szakbizottság képes lesz ezen jogalkotási javaslattal előrelépni. Köszönöm szépen. De mi? Köszönöm szépen, SD, Gapini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretek mondani az előadónak, Elsősorban az, amit ő kiemelt, az rendkívül fontos, ugyanis egy jó bizottsági szövegből indulunk ki, nagyjából hm, minden előadó ezt eh, támogatta, és egyetértett ezzel. Természetesen lesznek még értekezletnek, nem fogom eh, kommentálni az összes benyújtott módosított, amit Kessinek benyújtott, csak kommentálni szeretnék néhány kérdést, amit szerintem érdemes lenne tárgyalni ahhoz, hogy elérjünk egy kompromisszumot. Én is be fogok nyújtani módosítókat, és úgy vélem, hogy általánosságban szükség van arra, hogy tisztázzunk néhány kérdést a bizottság részéről, például nem létezik egy megfelelő meghatározása a green shippingnek szükség lenne egy szakértői csapatnak, amelyik meghatározza, hogy melyek azok a hajók, amelyek megkaphatják az ezzel járó kedvezményeket amelyek szerepelnek az irányelben. Ez az egyik javaslat, amit szeretnék majd benyújtani, és ezek, ezzel csatlakozom amúgy az előadó módosítóihoz. Remélem sikerül majd elérni egy jó kompromisszumot. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni. Tekintettel arra, hogy a tengeri szennyezés jelentős, illetve a Dunában és a Duna deltájában ez érinti a víz élő, víz élővilágat. Úgy értem, hogy a hajózható folyami kikötőket is bele kellene vonni ebbe az anyagba, ugyanis szeretnénk elérni, hogy ez az irányelv a lehető legteljesebb legyen, és minél nagyobb mértékben akadályozza a szennyezést. Aztán volt egy első értékezlet a bizottsággal, hogy megtudjuk, hogy miért nem a, mennyi, a hulladék mennyiségében fizetnek. Én megértem az előadó, a raportőr álláspontját, de ugyanakkor szerintem szükség lenne egy bizonyos hierarchiára a különböző hulladék típusok között. Figyelembe kell venni, hogy vannak olyan termékek, amelyek nagyobb hulladék, nagyobb szennyezése járnak, mint mások, úgy vélem tehát, hogy itt meg kellene keresni annak lehetőségét, hogy összekössük az össz, a kifizetett mennyiséget a hulladék mennyiséggel, amit egy adott hajó képez, aztán a regiszter, a naplóban oda kellene tenni még egy eh, számot, még egy cikket, amelyek, amelyik tartalmazza a hulladék kódszámát az európai eh, szabvány szerint. Beszéltem hajózási szakemberekkel, ők eh, szerintük ennek nem lehet akadálya. Tehát a hulladék európai szabvány szerinti kódszámát lehetne bevezetni. Szerintem ez fontos lenne, hogy ott a második mellékletben ennek legyen egy helye. Örülök a módosítókkal, a egyes módosítókkal, például a tízes, ahol azt tisztázzak, hogy mit jelent a catering hulladék, ez szerintem helyén való, aztán a 21-es módosító, amit benyújtottál, Szerintem ez egy eh, módosítás a bizottság szövegéhez, nem fogom most felolvasni, de unonyú támogattam a 23-as, mert szerintem segít sokat, lehet csökkenteni az adókat. A, a rövid távolságoknál, aztán 22-es módosító, amelyik eh, veszélyes hulladék jelleget bevezeti, szerintem ez rendkívül helyén való, és ezt támogatom teljes messzélességben. Ezen túl egyetértek a 24-es módosítóval, amelyik a 8-as cikkre vonatkozik. Ott azt kérik a bizottságtól, hogy fogadja el a Márpol 5-ös mellékletének az ajánlásait. Zárásképpen a következőt szeretném mondani elindítjuk ezt, remélhetőleg találunk egy kompromisszumot a többi előadóval. Úgy vélem, hogy a, szak, a bizottságnak azt kellene javasolni, hogy nagyon rövid az alkalmazási időszak, amit itt kijelölve, már 2018 közepén vagyunk. Én úgy gondolom, hogy egy évvel meg kellene hosszabbítani a, a hatályba lépés idejét, mert eh, úgy gondolom, hogy nincs értelme annak, hogy olyan határidőket határozzunk meg, amelyeket nem lehet eh, betartani, mert arra kényszerítenünk országokat, hogy eh, megszegik a törvényeket csak azért, hogy betartsák a határidőket. Köszönetet mondok minden közreműködőnek, elsősorban az előadónak, de ugyanúgy a többi árnyékjelentéstevőnek, és biztos vagyok abban, hogy egy megfelelő megoldást fogunk találni. Vandalen parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, mindannyian lelkesek vagyunk e témával kapcsolatban, hiszen az életkörülmények, az életkörnyezetünk függettől, a tartós projektől fontos, hogy jó konszenzus jön létre ebből, az egyeztetésből, Szerintem ezt az elején kell kezdene. A csomagoló anyagokat kéne kevésbé használni, és a ciklus elején kéne megfogni a hulladékképződést. mellett úgy gondolom, hogy egy jó konszenzus jött létre, és a jelentéstevő kiemelte a jelentősebb pontokat a bizottság jelentéséből, a szemét kihalászása, a halászati bizottság részéről is született egy jelentés ezzel kapcsolatban. Ez a Fishing for Litter kiváló projekt, hiszen nagyon sok ország halászflottája sok esetben nem halászak, hanem halakat foghat így, hanem a hulladékot csak esetben használunk, kívül eldobott hálókat foghat ki, és ha ez, ezt ösztönözzük, akkor ez nagyon pozitív hatása lehet, ezért kell külön gondolni erre az Európai Bizottságnak is. Három dolgot szeretnék rá koncentrálni. Egyrészt az egész Európai Unióban több területen problémát jelent a a jogszabályalkotásban a gyenge pontok meghatározása, és a tagállamok, és tudom, az Európai Bizottság egy halászati, az Európai Halászati Ügynökségnek több feladatot szeretne adni, ám a lényeg, a dolgok lényege mindig a tagállamok hatáskörében van és marad. Ám Grapin asszony is helyesen mutatott, hogy a belvízi folyami hajózás is rendkívül fontos. Hazámban, Hollandiában egy nagyon kiterjedt hálózat működik, hogy a belvizekről kigyűjtsék a hulladékot, és ezt akár copy-paste alapon egy egyben lehetne ezt a rendszert más tagállamokban is alkalmazni, mert igen jól működik. Meg kell tegyük azt, ami szükséges, tehát annak érdekében, hogy elsősorban a tagállamok megfeleljenek hatáskörüknek és felelősségüknek ugye minden tagállam ugye egy csomó feladattal agyonban terhelve a Párizsi Klímaegyezmény végrehajtásával, ám ez is ide tartozik. A definíciója a külső kikötőknek, aztán megint egy olyan kérdéskör, amelyel foglalkoznunk kell, és a meghatározások a TNT keretében használhatóak volnának itt, a 18-as módosító is utal erre. Szerintem ez a megfelelő irány. Végül pedig mások is érintették a közvetett ö, kifizetést, vagy ösztönző kifizetését. amit a probléma az lehet, hogy sok esetben a hajók több hulladékot hoznak ki, mint amelyet képes feldolgozni vagy elhelyezni. A ö, kikötő meg kell tehát vizsgálnunk, hogy például a veszélyes hulladék anyagok begyűjtésére, vagy a elhelyezésre milyen külön ösztönzőket lehet meghatározni. A lényeg ennek az kell legyen, hogy a hulladék a szennyező fizessen, és ne a kikötőre terheljék rá ezeket a terheket. Tehát elnök asszony ebben az irányban néhány módosítót várhatnak részemről, ám egészében jónak tartom a jelentést, és a módosítók hatása sem lesz túlzottan nagy mértékű. Telor úr, jönni a szó. Hey, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először szeretném megköszönni Kizinének ezt a munkát ezen a jelentéstervezeten. Egészen ígéretes indulás, és nagyon örülünk annak, hogy elég sok szemétforrást is bele emeltek ebbe a jelentésbe, és hogy támogatjuk, bátorítjuk a, a tagállamokra arra, hogy ezeket mentesítsék. Az, hogy ennek az egésznek a neve elég, hiszen nehéz, nehezen kimoszhat, kimondható, de várjuk a végső változatot. Az, hogy minden szemétől megszabaduljunk, ideértve, de nem korlátozva ezt a veszélyes hurradékra és a nyitott hurkos mosókra, meg mindenfélére, amit csak lehet találni. Tehát a megoldás arra, hogy ezt hogyan finanszírozzuk, annak nagyon örülnénk, különösen egy olyan rendszer esetén, amely ösztönzi a hulladék partra talált, és bűnt szankcionál, ahol szükséges. Komolyabban kell harmonizálni a tagállamok között a munkát, és oda kell figyelni arra, hogy legyenek, betartsák a szabályokat, legyenek szankciók, és ezek megfeleljenek annak az elkötelezettségnek, amit, amelyet a Párizsi megállapodásnak, illetve az éghajlattal kapcsolatos feladatainknak tettünk a környezeten keresztül. Az EMSZ-t szeretném kiemelni, az Európai Tengeri Hajózási, Tengeri Hajózási Biztonsági Ügynökséget. Úgyhogy köszönjük a bizottságnak a javaslatot, köszönjük ezt a nagyon ígéretes jelentéstervezetet Meissner asszonynak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Kramer úr. Mielőtt továbbadnám a szót Kozalesz asszonynak, szeretnék Szeretem üdvözölni Kráner úrnak a csapatjának, 30-an vannak, itt ülnek a szakbizottságunkban. Ők a European Training Center for Railways. Üdvözlöm Önöket a bizottságunkban kevesebbet fogunk beszélni a vasutakról, inkább hajózásról fogunk beszélni, mindazonáltal gratulálok Önöknek, üdvözlöm Önöket itt, egy tapsot kérek a vendégeinknek. Köszönöm szépen. González asszony most ön következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözlöm a vendégeinket, és mivel, hogy annak ellenére, hogy nem az a tém, de biztosítom önöket, hogy a frakciómmal sokat védjük a vasutakat az Európa intézményekben. Meissner asszonynak előadóként szeretnék gratulálni, kiváló munkát végzett ezzel a jelentéssel. Azt hiszem, hogy rendkívül fontos újstonságok vannak ebben, ezeknek többségét a frakciónk támogatja. Pár elem van, amit lehetne pontosabban meghatározni. Az első, amikor arról van szó, hogy mentesítjük a kis kikötőket, vagy a távoli kikötőket, azt hiszem, hogy ott nem szükséges tovább rugni a labdát, hogy a bizottság azt kezelje, hanem azt megpróbálhatnánk mi pontosítani ezt a kifejezést, hogy mit értünk kis kikötő alatt, vagy távoli kikötő alatt, és mit eh, takarnak ezek a mentességek. A második a rövid eh, távolságú tengeri szolgáltatás. Itt is rendkívül fontos tisztázni, megnézni, hogy mit akarunk pontosan, mit értünk rövid távolság, e, valamilyen tengeri távolságot veszük figyelembe, vagy tengeri kabotást fogunk itt figyelembe venni. Két elemről van szó tehát, amit pontosítani érdemes lenne és egy pár módosítót szeretnék megnyújtani. Ezeket korábban már említettem. A képzési kötelezettségeket és célokat kellene meghatározni, nem csak a rakodással kapcsolatos személyzet, hanem kikötői személyzet számára milyen módon kell kezelni a hulladékokat, a, nem csak azok, akik ezzel foglalkoznak, hanem a különböző szolgáltatásokat végző munkatársak is kapjanak megfelelő képzést, az ellenőrzési ciklusokat, a kontrolloknak a sűrűségét és mikéntjét is meg kellene határozni, amely garantálják az egész műveletnek a hatékonyságát, és a szankciókat is eh, jelezni kellene, hogy mit kell majd bevezetni, amennyiben eh, sértik a közegességügyet, illetve a közegességet, illetve a környezeti károknak a következményeit. Gratulálni szeretnék tehát Mason asszonynak, és megragadom az alkalmat, hogy eh, kíván, jó nyarat kívánjak a munkatársainak és a tolmácsoknak is külön, akik igencsak megérdemlik. González asszonynak köszönöm, Bilbao asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először köszönetet szeretnék mondani Meisner asszonynak a kiváló munkáért. Nos, mivel a PES szakbizottságnál van egy ilyen jellegű vélemény, jelentés, oda kell figyelni, hogy a hálók ne kerüljenek, ne legyenek szennyezőanyagként kezelve, mert a szennyezőanyag az más, azok a műanyagok, olyan műanyagok, amelyeket akár hal, halász, hajók is dobhatnak a tengerben, ugyanakkor a halászhajókban már most jelentős erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy külön válasszák a különböző hulladék típusokat, különböző módon kellene kezelni a szándékosan halász kifogott hulladékokat és a nem szándékosan kifogott hulladékokat, olyan ösztönzőket kellene bevezetni, amelyek úgy, ahogy mondom, ösztönzik azoknak a hulladékoknak a kezelését, amelyek nem szándékosan húzza föl a hajó, és azt megfelelő módon kezeljék. Ami a kis kikötőket illeti, szerintem azt az igényt kellene kielégíteni, mert van erre vonatkozóan tapasztalat. A hulladékkezelési tervek különböző kikötőket bevonva, tehát együttesen kezeljék, mert egyenként nem tudják ezet kezelni. Ehm, vannak ó helyek, ahol közösen több egymáshoz közel álló kikötők együttesen kezelik a hulladékokat, ami a távoli kikötőket illeti, ezzel kapcsolatosan módosítókat is benyújtottunk a halászati szakbizottságban. Az ultraperiferiális térségeikre különösen oda kell figyelni, egy speciális finanszírozási intézkedést kellene biztosítani nekik, tekintettel a különleges földrajzi helyzetükre, annak érdekében, hogy megfelelő időben tudják biztosítani ezeket a szolgáltatásokat, tekintettel arra, hogy egyeseknél nagyon jelentős a turizmus, és tekintettel arra, hogy ők a fenntartható fejlődésüket biztosítják a környezetvédelmi intézkedések révén, a és ezekben az esetekben, például a Kanári-szigetek esetéről beszélek, ahol a fenntarthatóság a túlélésüknek az áloga. Egyetértek egyetértek azzal, hogy említeni kellene a belső, bel, a belföldi hajózó, hajózási utak, mert ott is van környezetszennyezés, és ami a határidőket illeti, legyünk realisták, hogy megnézzük meg, hogy mikor tudjak elfogadtatni, és mikor lehet ezt majd alkalmazni. A régiókra is, a régiókat is meg kellene említeni, ugyanis a kompetens régiók azok, amelyek kidolgozzák a specifikus programokat a hulladék kezelése. Én azt hiszem, hogy nem tudjuk megfelelően kezelni a hulladékokat, hogyha nem vonjuk be a regionális és helyi intézményeket. Nos, hajlandóak vagyunk dolgozni együtt, és ezt akár a halászati szakbizottság nevében is elmondhatom. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Wim van de Kamp kap egy percet. Dank u zeer. asszony, köszönöm szépen. Egy meglátásom és egy kérdésem van. Egy kis ideges lettem, amikor a kis hajókról, meg kis kikötőkről esett szó a jelentésben. Szerintem ebben nagy kockázat rejlik, mert hogyha az ember a kicsiben határozza meg a lényeget, sokszor a kicsi a leghatékonyabb. Ezzel kapcsolatos a kérdésem, hogy állnak a költségek? Például a Dubrovnik kikötőjét vegyük például. Ez egy tengeri kikötő, tehát irányelv, Péter, mi az irányelv hatája ellesik, ám el tudom képzelni, hogy bizonyos idegenforgalmi meggondolásból figyelembe veszik az, hogy minél több hajót a kikötő, és Magyarország Portugáliában is van ilyen. Lehet ilyenkor, és akkor hogyan számolják el ezeket a plusz hajókat, illetve az ebből adódó költségeket? Wim van de Kamp, és je me retour... Köszönöm szépen, Wim van de Kamp, és az Európai Bizottsághoz fordulok. Gezin asszony jelent is eh, nagy érdeklődést váltott ki a kollégák körében, mert az az egy a szakbizottságunk egyik erős eh, oszlopa, mert szeretnénk ezzel dolgozni, mindenki felvállja a saját felelősségét, és főleg azok, akik szennyeznek. Kapcseszka asszony, jól mondom, öné asszó, parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit. Először is szeretném megköszönni az előadónak és minden jelenlévőnek, bizottsági tagnak, hogy ilyen nagyon jól álltak ki a politikai javaslat mellett, és hogy ugyanazt a célt tűztük ki, hogy legyen egy olyan keret, ami lehetővé teszi, hogy hatékonyan tudjuk megelőzni a hajókról származó szennyeződést a tengereken az Európai Unión belül és körülötte. Ez a javaslat része a körforgásos gazdaságra vonatkozó csomagnak, és ezt nem véletlenül mondom el, hiszen sokan utaltak másfajta szennyezésre, például az műanyagra, ami egyre nagyobb problémát jelent a tengereken, óceánokon, és a bizottság teljes mértékben egyetért, hogy foglalkozni kell a hulladék, a szennyeződés forrásával, ami adott esetben a szárazföldön lehet. De ez a konkrét jogalkotási javaslat azzal foglalkozik, ha azzal az esettel, amikor a hajó maga a szennyezés forrása. És ne felejtsük el, hogy ennél a javaslatnál arról van szó, hogy egy európai jogi keretet amennyire csak lehet, megpróbálunk hozzá igazítani, és amennyire szükséges a nemzetközi keretekhez. Hiszen ezzel az hozzáigazítással és harmonizációval tudunk megoldást találni arra, amit so többen felvetettek, a végrehajtásra. Olyan rendszerre van szükség, amely kellően egyszerű, egyszerűen alkalmazható, hiszen ebben az esetben könnyen hajtható végre, és könnyen ellenőrizhető. És akkor itt utalnék a bizottság által javasolt közvetett díjra, és örülök neki nagyon, hogy ezzel az ervel sokan egyetértettek, hiszen sok vita előzte meg e, ezt a javaslatot, és úgy találtuk, hogy ez a leghatékonyabb módja annak, hogy arra ösztönözzük a hajókat, hogy partra hozzák a e, szemetet és a hulladékot. Nem feltétlenül lesz kapcsolata a hulladék mennyisége e, és a díj között, hogy az ember mindig fizet, és akkor arra ösztönözzük a hajókat, hogy ne a tengerbe dobják, hanem hozzák partra. Nagyon jó jelentést tett le az asztalra az előadó, és hogy hallgattam az észrevételeket, két csoportra osztanám őket. Az egyik olyan kérdéseket ölel fel, hogy uh, kiegészíti a bizottsági javaslatot. uh, egyéb, például ballasztvíz, egyéb egyéb forrásból származó hulladék, tengeri hulladékra gondolunk, és azt gondolunk, hogy ez a célon egy picit túlmutat ezen a jogi kereten, itt azért óvatosnak kell lenni, tekintettel arra, hogy ezt végrehaj, ez végrehajtható-e, és hogyha az open loop scrubberekről érkező származó víz az hulladéknak számít-e? Lehet, hogy nagyon nehéz ez, és érzékeny kérdés sokak számára, és készek vagyunk ezt tovább megvitatni, de nem biztos, hogy most kellene ezeket felvetni. A másik csoportja az érszepvételeknek, kérdéseknek, javaslatoknak pedig a kivételekre vonatkozik. És itt hadd kezdjem a kis kikötők kérdésével. Ugye szerepel ez Megszer asszony jelentésében is, és az észrevételek között is. Én úgy értem, hogy önök azért kérik ezek mentességét, kizárását, hogy ne az, nem az alól, hogy valamiféle hulladékbefogadó létesítménnyel rendelkezzenek, hanem hogy legyen egy hulladék tervük, hulladékgazdálkodási tervük, de ezt nem is kérjük minden esetben. Ráadásul ezt egy egyszerűsített módon is meg lehet oldani, de a lényeg az, hogy megfelelő információval rendelkezzen minden kikötő azzal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni a hulladékkal, ha ez eléri a kikötőt. Aztán azon kikötő kizárása is felmerült, ahol korlátozott, szabadidős hajók fordulnak meg. Na most általában az ilyen kikötőkben egészen jelentős a halászati forgalom is. Tehát azért eh, nem biztos, hogy ezeket ki kéne zárni, hiszen hosszú távon eh, egészen nagy számmal látunk, és akkor pont az ellenkező hatást érjük el, mint amit szeretnénk. A bizottság egyetért eh, azzal, a, hogy a rövid távú hajózással, short sea shipping foglalkozunk, de az a, ha ennek a definíciója mindig az eu belüli forgalomra vonatkozik, ez viszont kizárná a, legforgalom nagy részét ezen szabályozás alól. Tehát az, hogy megtaláljuk a portugál cél és e között, azt gondolom, ezt nagyon alaposan meg kell vizsgálni. Volt voltak kérdések, amiket felvetettek. Mi van akkor, hogyha a hajó elhagyja az uniós kikötőt, és kívül, unión kívülre megy, akkor ugye nem kötelesek a szulladékokat az utolsó uniós kikötőbe lerakni. Igen, feltéve, hogy százszerzékban lehet garantálni, hogy az unión kívüli kikötő képes kezelni, fogadni ezt a hulladékot. Biztos vagyok benne, hogy ez még elő fog kerülni, és a tanácsban is elő fog ez még kerülni. Feljegyeztem azt, hogy utaltunk az EMSZ-ra, kérdésben is és a jelentésben is. Ezt is említjük a bizottsági javaslatban. A kérések egy részét más jogalkotási javaslatban kell mm, megoldani, esetleges szivárgás, vagy a tengeren való ürítésnek a kérdése. Tehát nem minden át, önök által felvetett dolog kerülhet be lehetséges módon e pont ebbe a jogalkotási javaslaton keresztül a végülis jogalkotásba. Igen, közben nézek az órára. Lehet, azt gondolom, hogy most itt meg is állnék, hogyha van konkrét kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok, és szokás szerint Természetesen az előadóval és bárkiből a bizottság, bárkivel a bizottságból nagyon szívesen dolgozunk együtt eh, ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Meissner, Köszönöm szépen, Meissner asszony, visszadom önnek a szadzárásként. Igen, röviden szeretnék kitérni egy pontra. Nagyrészt egyetértés uralkodik. Jó, hogy a napol melléketet is említettem, Mária, már nincs itt a Delta is világos, hogy szerepet játszik itt is elérni bizonyos célokat, például a, a folyóból a tengerre ki- és belépés, a hatály alkalmazás meghosszabbítás minél előbb annál jobb. Péter, többet mit jelent nád a, a folyóban való begyűjtés rendszere? Biztos sokat tudunk tanulni egymástól egyes országokban hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket. Keith, tudom, hogy a zöldek az offshore platformokat is szeretnék lefedni, ez hatályba vonni. Ezek hajóknak minősülnek bizonyos szempontból ugyan, de itt nem az offshore platformokról, hanem a hajókról érkező hulladékot kell kezelnünk. De megértem az ebbeli célodat. Az emzert említették, aztán az egyik Guabeli kollega, a nevét elfelejtettem, de igen, ő, ön. A fogalmak meghatározásánál pontosan kell meghatározni, mi a short sea shipping, mi a távoli kikötő, aztán ez a halászati bizottság tekintetében tudjuk, hogy az Európes sok módosított terjesztett be, ezeket megvizsgáltam. A halászati bizottság biztosan tovább visz majd ebből többet, különbséget kell tenni az aktívan és passzívan kifogott hulladék között, a kis kikötő ügyében is összevethető a kapacitások alapján. Vim mondta, beszélt erről is, hogy a kis hajók, kis kikötők mit jelentenek, nem szabad túlterhelni ezeket. Én is azt mondtam, hogy a kikötők mérete különböző. Izgalommal várom a megoldásokat a különféle nézetek között. Vim az árak, a Dubrovniki beli árakat kérdezte, nem tudom, a bizottság talán tudja, a fix árakat a tagállami kikötő határozza meg, sajnos erre nem tudok választ adni neked. A Bizottság részéről jónak tartom, eh, amit elmondottak, és fontos, hogy a parlament ugyan azt mondja, hogy nagyban egyetértünk, azért vannak itt széttartó nézetek és pontok, és fontos is, és jó is, hogy különféle szempontokból vizsgálgatjuk ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen az aktív részvételt és a munkát. Izgalommal várom a további együttműködés. Biztos vagyok abban, hogy jó eredményre jutunk majd. Köszönöm. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, hölgyem. Akkor a módosítók benyújtásának határideje július 18-a délben, és most rátérünk a következő napi rendi pontukra, mégpedig egy nyilvános meghallgatás. Kérem az első előadói panel, hogy csatlakozzon hozzám. Mégpedig ez az légi ügyi elosztási csatornák diszkriminációjáról szóló meghallgatás. Kérem szépen, uraim, csatlakozzanak hozzám. Hours úr, Deblast, Pingo és Nolan urak. chers collègues, nous allons aborder maintenant un sujet. Kedves kollégák, egy rendkívül fontos témát fogunk most tárgyalni. Nagyon fontos ez a közlekedés jövője szempontjából. Különböző légügyi szolgáltatások ajánlásának a csatornáit érinti olyan témákat érint, mint az átláthatóság, a versenyképesség, az árak diszkriminatív jellege, és többször beszéltünk már ilyen témákról. Egyes légitársaságok ugyanis egy plusz árat, egy extra díjat kérnek azoknál a jegyeknél, amelyek nem a saját csatornáikon keresztül adnak el. Erről fogunk beszélni, tehát a, a CRS eh, ajánlásairól is fogunk beszélni. Ennek keretében át fogjuk tekinteni a jelenlegi helyzetet ebben az iparágban, milyen lehetőségek vannak, milyen módon történnek a jegyértékesítések, eh, ugyanis ez egy olyan terület, amelyik folyamatosan változik, forradalmi változások zajlanak, és emiatt változnak az új technológiák, kerülnek bevezetésre, és a fogyasztóknak az érdekeit is meg kell nézni. Jelenleg teljesen másképpen zajlik a jegyfoglalás. Nem csak egy jegyfoglalásról van szó, hanem sokkal nagyobb szolgáltatási csomagat vesznek az emberek ilyenkor, és teljesen másképpen, mint ahogy egy pár éve történt. Sokkal egyszerűbben történik, sokkal, sokkal jobban elérik a a piacokat, és személyre szóló, a, emiatt nagyon sokszor ezek a társaságok nagyon eh, ráharapnak a személyes adatokra. Tehát erről fogunk beszélni, milyen kockázatok vannak, eh, milyen kockázatok vannak minden mögött, ennek érdekében szakértők széles spektrumát eh, hívtunk meg, akik beszélni fognak nekünk erről az igen szenvedélyes témáról. És most az első panel van, illet, van itt. A brief history, rövid áttekintést eh, fognak nyújtani nekünk arról, hogy hogy történik a jegy értékesítés, és hogyan fejlődtünk a jelenlegi állapotban votig. Oliver Hours, ők az IATA-nak a képviselői, majd De Bust úr, aki főtitkár az ECTA-nál, akik a Jegyértékesítési Szövetség, aztán Stefan Pingo, a, a a Flyin mm, nevű cégnek a képviseletében, és Martin Nolan, aki a Sky Scanner ügyvezető igazgatója és vezetője. Igen, itt van, Sky Scanner tehát, tehát nevű cég. Üdvözlöm Önöket, egy pár szabályt szeretnék előre rögzíteni, mert ugye az idő szorít, a hozzászólók kollégákat kérem arra, hogy egy, egy rövid bemutatót tartsanak, 7 perces, 7 percet kapnak, és nem fogom megengedni, hogy nagyon hosszasan beszélnek, mert szeretnénk meghallgatni a képviselő kérdéseket, tehát megadom önnek a szót elsőként, 7 percet kap, parancsoljon. Good afternoon, Olivier. Uh, jó napot kívánok! Olivier Aur vagyok, az IATA-tól, és 290 légitárságot képviselek, unión kívül és belül. Az Air France is KLM-nél dolgoztam korábban. A légi csatornák elosztásánál szűk keresztmetszetek merülnek fel, és több ezer utazási irodán keresztül osztják el a jegyeket. És vannak számítógépesített foglalási rendszerek, és ezt a technológiát használja az utazási iroda, amikor jegyet foglal az utazóknak. És akkor itt van a probléma, mert hogy ilyenből csak három van és az Amadeusnak 65%-os részesedése van, a Travelportnak 20, és a Sabernek 15%-a. És, és vannak olyan országok, ahol valamelyiknek 80%-os részesedése van is, vannak ország, és hogyha egy utazási időre áll az egyikre, akkor nem nagyon változtat, hiszen ezek hosszú távú szerződések, és kite függenek attól a technológiától. Ezen kívül a CRS-ektől ösztön, anyagi ösztönzőket kapnak, amiket nem akarnak elveszteni. Az Egyesült Államokban egy nagy utazási iroda több százezer dollárt költ ösztönz, pénzügyi ösztöndőként, és ez akár milliárdos nagyságrendet is ölthet az ipar a szektorban. És így elveszik a verseny, és repülésenként és utasonként 3 és 10, és 10 eurót számítanak fel. Tehát, hogyha egy Európán belüli egyátszállásos utat adnak el, akkor ö, akár 40 eurót is kifizethetnek ilyen díjakban, ö, és akkor is, hogyha mondjuk csak 100 euró körül van magának a jegynek az ára. A költségek mellett ezek a szerződések megakadályozzák a légitársaságokat, hogy szabadabban árulhassák a jegyeket, hiszen ugyanazt kell árulni mindenkinek, és nem engedhetik meg maguknak, hogy bizonyos csatornákon keresztül a saját, például a saját honlapjukon olcsóban adják a jegyeket. És így magasan maradnak az árak, és ez káros a fogyasztókra nézve. Röviden fogalmazva, majdnem képtelenek E, a CRS-sel alkudozni a légitársaságok, hiszen a CRS határozza meg a feltételeket. És pontosan azért, mert tudja, hogy a légitársaság nem engedheti meg magának azt, hogy elveszítse az utazási irodákat. Tehát e, ezeket a CRS-ekkel e, kell adott, hogy kivel lehet szerződést kötni, gyakorlatilag nincs is verseny. ennek elvileg a fogyasztó javára kellene megtörténnie, ez az ágazat ugyanazokat az internet előtti technológiákat használ, amik már 30 évvel ezelőtt is, és nem ösztönzi őket arra, hogy modernizáljanak. az, hogy vannak alternatív technológiák, ezeket szeretnék is használni, azt, hogy az értékesítés modernizáljon. Az IATA egy új standardot javasol, ami ezeken a technológiákon alapul, és ezt NDC-nek E, hívjuk, e, új értékesítési e, képesség, és így átláthatóbbak ezek a szolgáltatások és termékek, és a légitársaságok milliárdokat költenek ezekre a termékre, de nem tudják őket megfelelő módon értékesíteni. A jó hír az, hogy ezt támogatják és az utazási irodák is támogatják a CRS-ek, er el fogják fogadni ezt a standardok, és indulhat már jövőre. Ugyanakkor ezek a, a CRS-eknek er a kereskedelmi gyakorlata továbbra is megmarad. Tehát, hogyha ezt a korlátozó záradéktól meg akarnak szabadulni az a légitársaságok, akkor a CRS-ek er egyszerűen megduplázzák a díjaikat és a légitársaságoknak nincs más választása, mint a közvetítőkön keresztül ráterhelni a fogyasztóra, és pontosan ezt hívjuk elfogadhatatlan. És az, hogy ez milyen csatornákon elérhető, vagy hogy minden ár ugyanaz legyen, ami elérhető, de más csatornákon keresztül, az már más kérdés. A légitársaságok több, nagyobb versenyt szeretnének a CRS-ek, er nem tiltakoznának, hogyha alacsonyabbak lennének az árak, de ezt a kettőt nem lehet összeegyeztetni. Az IATA e tudja, hogy jó a fogyasztó számára az, amit a légitársaságok csinálnak, és a nagyobb verseny nagyobb átláthatóságot fog teremteni, nem csak a, a díjak, hanem a különböző szolgáltatások tekintetében is. És a, az utazási irodák ugyanazokat az árakat tudják megszerezni a légitársaság honlapjáról ennek a technológiának a használatával. És nem lesznek megkötve azáltal a díjáltal, amit a CRS-től kapnak, amit ennélkül elvesztenének. És így alternatív technológiára adnák a voksukat, és a légitársaságokat frusztrálja az, hogy a CRS-ek er nem fejlesztenek az elmúlt, nem fejlesztettek az elmúlt néhány évtizedben. Ez az új értékesítési standard képes lesz új terméket sokkal gyorsabban eljutatni a fogyasztókhoz. Tehát ha van diszkrimináció a légitársaságoknál, akkor az nem a légitársaságoknál, hanem a CRS-eknél er jelentkezik. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, Howard. úr. Külön köszönet azért, mert teljesen betartott az időt. Döbüszt úrnak adom meg a szót, 7 percet kap. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghívták a szervezetemet, az ektát, ami 70 ezer olyan online agent és utazási irodát egyesít, amelyek foglalkoznak utazási szolgáltatásokkal, közöttük repülőjegyárosítással. 210 milliárdos forgalmat jelentenek ezek. Hol vagyunk ma, mint utazási irodák? hol tartunk. Az elmúlt években az utazásirodák és túroperátorok nagyon sikeresen fejlesztették piacukat, nem csak a repülőjegyek, hanem vonatjegyek, hajóegyek és egyéb jegyek árusításában. És még az elmúlt húsz évben az internet egy új dimenziót nyitott meg a egy értékesítés disztribúció területén, és új csatornát nyitott. A közvetett disztribúció továbbra is fontos online vásárlási forma. Az európai fogyasztók nyilvánvalóan ez one-stop shopping módszertan támogatják, magas fogyasztóvédelmi garanciák mellett. Van egy külön irányelv, erre vonatkozóan csomagút, vagy package travel irányelv. A légiközlekedés tekintetében a, a utazási irodák átfogó ajánlatokat tudnak nyújtani komputeres módon, amely több, általában több közlekedési móduszt összekapcsolnak. Ennek több előnye is van. Először is a légiközlekedési vállalatok fantasztikus disztribúciós eszközzel bírnak így, melyek révén elérik azt a 70 ezer előfizetői céget, amely GDSS, GDS-ben szerepel, és ezáltal milliónyi, több millió ö, európai utazót nagyon alacsony költségek mellett. Ez egy nagyon fontos eleme a disztribúciós értékláncnak. Információt is ad az utakról, az árakról, jegykiadási, kifizetési funkciókkal is bír. Az utazási irodák minden ezen túl kiváló ár összevetéseket tudnak kínálni az utasoknak, méghozzá semleges, nem részfajtó módon. Ennek az értékláncnak a végső kedvezményezetje a fogyasztó maga. A fogyasztó eznek alapján tudja összevetni a, a jegyárakat teljes spektrum figyelembevételével. Ám egy kis bonyolultabbá vált a helyzet az elmúlt években. Az olyan veteránok, mint én, akik már őszülő utazási irodások, emlékeznek a régi szép napokra, amikor úgy vetünk jegyet, hogy az ember kapott egy vacsorát, egy pohár bort, 20 kilós csomagot, és ezért egy átfogó árat kapott ma a, a légi közlekedési árak unbundlingja révén szétválasztódnak a költségtényező, külön kell fizetni a jegyért, a csomagért, a jegykiadásért, és előbb-utóbb eljön az időelnök asszony, amikor lesz egy külön pilóta díj is, pódíj, hogyha akarjuk, hogy pilóta legyen a gépem. Ez, úgy mondják ezt a légközlekedési állatok, hogy javítják a fogyasztói élményt, hát mi inkább úgy nevezzük, hogy a díj dzsungel, a különféle árak, díjak és költségtényezők dzsungele. Holott ez ellene megy annak az átláthatóságnak, amely a hatékony piac egyik sarokköve. Az NDC-ről néhány szót, ha megengedik. Önök, amikor belépnek a leg... Mi lehetne, hogyha mielőtt belépnek a kedvenc ABC-jükbe, be kéne tegyék a, az árkártyájukat a bejáratnál, és csak azokat a cikkeket látnák, amelyeket a, a bolt kínál önöknek ezt követően. Holott pontosan ez történik az Amazon shopokba. Az NDC egy olyan standard, amely fogyasztó adatokat gyűjt, és ezt követően mutatja meg a fogyasztónak egy légitársaság egy jegyárát. Ez az NDC rendszer bizony problémát jelent a méltányos átláthatóság tekintetében, az összevethetőség tekintetében, az adatkezelés tekintetében. Mi történik az adatokkal, különösen amikor nem az egyes légitársaságok közötti adatokról van szó. Szerencsére a GDSS, mint az Amadeus NDC tanúsítványt kell kapjam, és így az új standardeket majd kezelni tudjuk, ám a négy nagy kihívás kezelésében fontos erre kitérnünk, hiszen önök parlamenti képviselők kell, hogy foglalkozzanak ezekkel. Mi az a négy nagy kihívás, amiről beszéltem, amelyek a, meg kell határozzák két nagyon fontos rendelet jövőbeli módosítását. Az egyik olyan légi szolgáltatási rendelet, a 1008-as és a 80 per 2009-es. Ha jól tudom, a DG Move jövő évre tervezi a jogszabályok módosításának beterjesztését a bizottság részéről. A négy kihívás, amelyet a jogszabálya alkotó figyelembe kell vegyen, egyrészt az, hogy a, a, az árakhoz teljes hozzáférést kell biztosítani nem akarják általában a légitársaságok, hogy összevessék az áraikat másokkal, holott ez volna a cél. Másrészt a jegyárak átláthatóságát meg kell őrizni, ami megint csak az összevethetőséget szolgálja a fogyasztó részéről. Harmadsorban fenn kell tartani, hogy a fogyasztó választhasson az distribúciós hálózatok csatornák között. Eldönthesse a fogyasztó, hogy közvetlenül a légitársággal akar, e vásárolni, vagy valamilyen indirekt distribúciós cégtől, és negyedsorban, és ez is nagyon fontos, fenn kell tartani fogyasztói diszkriminációt meg kell akadályozni. A tagállam a, a, a lakóhely szerinti diszkriminációt meg kell akadályozni. Ez a négy fő elv, amelyet, amelyet figyelembe kell nőnk, hogy ha a single sky hatékonyságát fenn akarjuk tartani, és ez a végső üzenetem az önök, önök parlamenti képviselők számára, hogy ezek kell meghatározzák a további jogalkotói lépéseket. Köszönöm szépen a hozzászólását. Stefan Pengónak adom meg a szót. 7 percet kap, legyen szíves. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! És köszönöm ezt a páratlan lehetőséget, Stefan Pingo vagyok, a Flyin berlini startup cég alapítója vagyok, és értékesítőket keresünk, és azért hívjuk központú és egyedülálló applikációt fejlesztettünk ki a partner légitársaságok felé. Amit itt látunk, az a modell, ahogyan az elmúlt 30 évben működött a jegyértékesítés. És itt alapvetően a közvetítőkre alapul a rendszer, tehát globális értékesítő rendszer, például az Amadeus és, a, és az Expedia, az Opodo, ö, utazásszervezők azok, akik minden tranzakciót intéznek, ideértve a fizetéseket is. A tartalomtól függően, amit a légitársaságok betöltenek az adat adatbázisokba, amelyek az, a díjakat, illetve a légijáratokat kezelik. Hogyha az ember Brüsszelből New Yorkba akar megy, mondjuk az Expedia-n beüti az ember az adatait, beírja az ember, hogy egy utas, mikor, mikor jön vissza, és akkor rá kattintunk, hogy keressen. És akkor az, és itt át megnézi az össz a teljes menetrendet több légitársaságnál, és azt nézi, hogy ezek a az árak, amik benne vannak az adatbázisban, ez még elérhető is. Az UTA légitársaság nem tudja, hogy ön keres, tehát ez nagyon fontos. Amikor a foglalásra kattintunk, akkor a GDS létrehozza az saját rendszerében a foglalást, kinyitja, megcsinálja a foglalást, és behoz, leveszi a pénzt a, a bankkártyáról. És ez nagyon jól működik, túroperátokkal, utazási irodákkal, gyakran utazó emberekkel. De ez egy nagyon összetett modell. És ez, amit láttunk, nagyon jól működött akkor, amikor a légitársaságok kapacitásként adták el a szolgáltatásokat, ez teljesen rendben volt. De most, hogy egyre több légitársaság kezdi értékesíteni a termékeit termékként, akkor itt alapvető korlátai vannak ennek a rendszernek. Először is sem befolyásuk nincs rá arra, hogy ön mit lát, mondjuk az Xpédián. Ők azt sem tudják, hogy ön keres, vagy mit keres. És nem mindig dobja fel a rendszer a magasabb szolgáltatásokat kínáló jegyeket, és nem tudjuk megkülönböztetni őket a, a másik légitársaságtól. És nem tart, tudnak használói adatot tartalmazni, és ez nem jó a fogyasztónak, hiszen Expedien keresztül nem látjuk a teljes díjat, ideértve azokat a szolgáltatásokat, amik esetleg fontosak lennének. Például az a, a, az ülőhelyek kiosztása, vagy az, hogy ez mennyire flexibilis a jegy, hogy módosítható-e, és ezt az ember nem tudja előre. Aztán az ember néha kap olyan ajánlatot, szeretné lefoglalni, de nem tudja. De mire lefoglalnánk, addigra már nem elérhető az az adott, ö, ö, már érvénytelen az adott ajánlat, vagy nincs meg az élmény. Mondjuk 200 euróért melyik lesz a nagyobb élmény? és az ember nem tudja, hogy ez mit takar, hogy leadhatok egy vagy két csomagot, hogy kivel lesz-e wifi, kiválasztottam-e én magamat a, magamanak az ülőhelyet, és nem tudjuk, hogy az ember kit hívjon, hogyha valami gond van, fennakadása az utazás során. Így viszont egy új módszert ki, amely az a továbbértékesítőket célozza meg, és, az, és így adunk el légiutazásokat szolgáltatásokkal együtt. És ez az légitársaságokhoz kapcsolt platform, és ez a légitársaság alapú dolog. Tehát a keresés, a kifizetés, a foglalás, a jegykiadás, ez mind az airline, a légitársaság gon alapul. Tehát, hogyha az ember mondjuk a Brussels Airlines-nál keres, akkor az, akkor az összes információt megkapja az ember. Hogyha egy platformon keresztül csináljuk, akkor minden árat megkapunk. És hogyha az egyik lehetőséget a lehető legkedvezőbb áron foglaljuk, akkor maga a, magán a légitárságnál vesszük a jegyet, és ők terhelik meg a, az összeggel a, a, a, a számlánkat és mondjuk nagyon sok ember van, akár cég, akik saját maguk szeretnék az utazásokat és a foglalási eszközt kialakítani. Ezek az emberek nem fognak azért visszarenteni, mert hogy túl bonyolult lenne. És ez mindenkinek lehetőséget ad ez a modell. A, új értékesítési csatornákat ad a légitársaságoknak. Képzeljük el, hogy akár holnaptól mondjuk TripAdvisor elkezdene jegyeket árulni, akkor sokkal nagyobb lenne az értékesítési hálózata, nagyobb lenne a jövedelmük, és jó lenne ez a modell az újra a továbbértékesítőknek is, hiszen minden további nélkül lehetne egy ö, egy továbbértékesítőként megtenni, hiszen az akkreditáció miatt nagyon bonyolult a dolog. Hiszen nagyon sokan hívnak engem, hogy, hogy szeretnék a platformot használni, hogy utazásokat tudjanak eladni. Aztán ott vannak, és hogyha az emberben lép a platformra, akkor látja az árakat, látja a különböző légitárságokat, és akkor a fogyasztó pontosan tudja, hogy mit vesz, összetudja ezeket hasonlítani, még akkor is, hogyha másképp fogalmazzák meg a légitársaságok ezeket a termékeket, és el tudja dönteni, hogy számára azban az adott helyzetben mi a legjobb, melyik a legjobb társaság, illetve megoldás. De viszont van egy gond, hogy a befektető nem fog foglalkozni a légitársasági értékesítéssel, már keresünk, megkerestük a légitársaságok igazgatóit, de senki nem fog ebbe pénzt fektetni. Az egyetlen, aki, aki azt szerette volna, ebbe pénzt szeretett volna fektetni, az, az, az amerikai cég volt, aki elvitte volna az egészet Amerikába, hiszen a befektetők a GDS sekre úgy tekintenek, mint hogy korlátlan fejlődési, lehetős, fejlődési lehetőségük vannak, és túl nagyok. És másrészt, hogyha mondjuk olyat nézünk, hogy booking.com, vagy az Expedia, eDreams, akkor ezekre úgy tekintenek, mint készpénz éhesek, és nem nagyon fognak megfizethető árakat kínálni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pangó úr. Jó, egy plusz perc az nem számít. Köszönöm szépen, akkor még 7 percet parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm, meghívták a szervezetemet a mai panelülésre. Gyorsan a Skyscanner, mi vagyunk az egyik legnagyobb globális kutatókereső motor, 70 millió ember használ minket havonta, kb. 1200 partnert szolgálunk ki a B2B platformunkon, Kétszer háromban jöttünk részre, kb. 1000 ember dolgozik nálunk világszerte. Egy Meta Search Comparison service kínálunk, hotelek, légitársaságok, autóbérlők és egyéb utazási szolgáltások összevetését kínáljuk. Úgy hisszük, hogy a Meta Research, Research Comparison szolgáltatások nagyon fontosak, hogy a fogyasztókat jól tájékoztassuk. Átlatosságot nyújtunk, jól összevethető verseny árak vizsgálatára a piacon, szűrjük relevancia szerint az információt, és a többféle szállítótól kínálunk árakat. Így javítjuk a versenyt a szolgáltatók és a kínálatok között a lehető legjobb árat meghatározva a destinációk fényében, a lehető legnagyobb információt megadva a fogyasztónak, hogy jól informált döntést hozzon. Szerintünk a kisvállalatok is kezdeményezetjei, ami oda szolgáltásainknak alacsony költségű reklámozást nyújtunk, és a fogyasztói preferencia alapján helyezzük el a reklámokat. A kollégáim már résztesen beszélték az adatkezelés történetéről, és a régi közlekedések, GTS-ek és a paradigmaváltás miben létét vázolták. Tagadhatatlan, hogy jelentős átállás történt az elmúlt 15 évben a disztribúciós modellekben, de szerintünk ezt főleg az új technológiák határozzák meg és hajtják, és egy továbbra is evolúció jellemzi a piacot. A, a disztribúcióban a légitársaságok egyre nagyobb részt foglalnak el, hogy és ez a, a az árak unbundlingje miatt alakult így az alacsony, úgymond fapados eh, légitársaságok belépésével ez a folyamat erősödött. És talán némi zavart kelt ez a fogyasztók körében, hiszen nem pontosan látják, hogyan lehet összevetni egyik ártételt a másikkal. Fontos tehát, hogy bármilyen technológiát, megoldás is fogadunk el végső soron, Tegyünk olyan lépéseket, amelyeket a fogyasztót nem vezetik félre, nem a rossz ö, cikket vagy jegyet vásárolja, egyáltalán jól tudjon tájékozódni. A jövőt vizsgálva, a jövőbeli fejlődést, az innováció és a technológia nyilvánvalóan továbbra is nagyon fontos szerepet játszik annak meghatározásában, hogyan alakul a piac, az új technológiák bevezetése kell, hogy javuljon, jobban hozzáférhetővé téve az összevetést a fogyasztók számára, hogy jobban megértsék, milyen opciók állnak rendelkezésre. Ugyanúgykor az utasra kell koncentrálni. A, az emberek ö, több weboldalon vizsgálódnak, ezért a MetaSearch szolgáltatás segíthet hogy abban, hogy egy ernyő alatt tudják összevetni akár az egyes kereső oldalakat is. És a kifizetések esetében is a lehető legjobb szolgáltást kell nyújtani. A kihívások tekintetében a bizalom fenntartása és személyes adatok kezelése jelent ilyen kihívás, egy nagy kérdés az átállás. Arra, hogy mobil telefonon is lehessen már ö, utas, utazásokat szervezni és foglalni, ennek nem egyszerű meghatározni a megfelelő mobil applikációt és kifejleszteni ehhez. A mobilra való áttérés még jelentős kihívás és sok problémát jelent. Nem könnyű az összes releváns tartalmat és kondíciót eszközön feldolgozható módon, platformon feldolgozható módon megjelenteni. Akármilyen is fejlődik a technológia jövőben, már most kell garantálni, hogy konzisztencia és átláthatóság jellemezze a piacot bármilyen módon is, formátumban is tájékozódik a fogyasztó. Vizsgálva az egyes stakeholderek közötti kapcsolatot, a panelbeli kollégái már kifejtették egy sor gondolatot ezzel kapcsolatban. A Skyscanner szerepe, mint MetaSearch vállalat meghatározott. Mi egy hatékony közvetítő vagyunk, hiszünk a piacban, és partnereinkkel, az OT-kkel és a légitársákkal együttműködve szeretnénk jobban megérteni, hogy hogyan működnek, hogyan tudjuk segíteni őket jobban a fogyasztói panaszok fényében is, akár olyan partner monitoring rendszerekkel, melyek révén erős feedbacket kapnak a partnereink, bármilyen negatív tendenciáról és pozitív tendenciáról is, amely érzékelhető és őket érinti. A stakeholdereket vizsgálva a legfontosabb közöttük a fogyasztó, bármennyire is fontos a több partner is. A fogyasztót vizsgálva nekünk, Skyscannernek a legnagyobb tényező, a legfontosabb tényező az átláthatóság. Fontos, hogy bízzanak bennünk, hogy tudják azt, hogy mi bemutatunk minden árat, nem fogadunk el ö, díjakat, ö, nem vagyunk részrehajlóak. Az online utazási összevetéseket milliók használják és alkalmazzák. Ahhoz, hogy továbbra is sikeresek legyünk, nekünk, MetaSearch biznisz vállalatoknak, fogyasztóknak is, fontos, hogy széles körű hozzáférés legyen minden opcióhoz. Érthető módon az információ feldolgozható legyen, ne hozzanak az utasok rossz döntéseket. Ehhez pedig teljes körű hozzáférés kell minden információhoz, minden tartalomhoz, és ez fogyasztható, megemészhető módon kell prezentáljuk a, a, a fogyasztónak, csak így tudjuk a piacba vetett bizalmat erősíteni. Ez van az utolsó gondolatom. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, Nolan úr. Köszönöm szépen a hozzászólóknak, és most a kollégáknak adom meg a szót. Wim van de Kamp nem, akkor Klammasszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen mindenkinek a felszólalást. Rengeteg információt viszünk haza magunkkal megemészteni. De számunkra és a sokunk számára olyan téma ez, ahol, ahol szeretnénk tisztán látni, és a, mi magunk is fogyasztók vagyunk, tehát könnyen el tudjuk képzelni, hogy ez milyen dolog, Büszkék vagyunk az európai légiforgalomra, azt, hogy ez mennyire a fogyasztók javára bonyolódik, és hogy itt egy nyitott és fair, korrekt verseny legyen, és ezt szeretnénk látni a jövőben is. Mindenkinek eltér a megközelítése. Néhány dologra szeretnék rákérdezni. Hozzászólhatok, vagy csak kérdéseket tegyek fel? Kérdéseket a végén, ugye? Igen teheti a megjegyzéseit, és a végén tehet egy kérdést. Először is arról szeretnék kérdezni, amit a Horsz mondott arról, hogy nincs az értékesítések területén kellő verseny jelen pillanatban. Azt mondta, hogy szűk keresztmetszetek vannak. Tehát nyilvánvalóan szükséges, hogy erősítsük az értékesítési szolgáltatásokat, és megvédte a rendszert az utazási irodák részéről. Úgy gondolja, hogy hogy a CRS-eknek er jobban kellene versenyezni, ott kellene erősíteni a, a versenyt a, az ut, a légitársaság és a, a szolgáltatás között jobban össze, megjelenjen a kapcsolat, hogy mit tudunk tenni mi, mit tud tenni a bizottság hiszen a bizottság jelezte, hogy kivizsgálja ezeket a panaszokat ezen a területen. De mit tudunk tenni, hogy javítsunk az eljáráson, hogy helyes dolog ezt felülvizsgálni, hiszen 2009-ben már annyi változás volt, azóta már rengetegszer változott a technológia, sokkal több a lehetőségünk, tehát nagyon nehéz ezt szabályozni, és nagyon nehéz olyas valamit szabályozni, ami állandóan változik. Tehát a kérdés az, hogy, hogy hagyjuk a piacot menni arra, amerre akar, vagy beavatkozzunk és szabályozzuk. Szükséges ez? Biztos vagyok benne, hogy Pinga úr a, egy startup cégként biztos úgy véli, hogy azért van hely van mozgástere a, ezeknek a fejlesztéseknek, de a finanszírozás, az, hogy befektetőt tanáljunk, az legalább ennyire nehéz. Mindjárt fognak reagálni. Rendben, ki szeretne reagálni? Ki szeretne? Ah, parancsoljon! Köszönöm szépen a kérdést. Azt gondolom, hogy szükséges egy szabályozási keret az új belépők számára, és hogy eltávolítsuk azokat a korlátozó záradékokat. Nem lehet szá, több száz száz légitársaság, több ezer utazási iroda és három CRS, tehát itt új belépők kellenek, a, az árakozoló teljes hozzáférés, és ezzel ő segítené a az átláthatóságot javítaná, mert így látná a, a fogyasztó nem csak magát a, a, a viteldíjat, hanem az egyéb szolgáltatásokat így lehet választási lehetőséget adnak a fogyasztónak, alacsonyabbak lennének az árak, és végezetül meg akarjuk, el akarjuk kerülni ezt a jelenlegi súlyos megkülönböztetést pontosan az ilyen abúzú, abúzív záradék miatt. Euh, Köszönöm, Pango úr is szeretne hozzászólni. Parancsoljon. Köszönöm a kérdéseket. Amit mi csinálunk, azt mindenki csinálhatja, hiszen a légitárságok az PI adataikat nyilvánossá teszik, az interfészek a rendszereikhez bárki rákapcsolódhat, vagy GTS is neki persze nehezebb, mert más filozófiával működnek, de hát mégis mindenki megteheti. A pénz a lényeg. Senki sem ez belénk pénz. Mégis. A, a mi platformjukat imádják a, a digitálságok, ha, ha nem hagyományos jegyárusítók is szeretik a platformunkat, tehát itt voltak éppen azt látható, hogy a, a piac egy kicsit le van, el van akad, de szerintem a készpénzzel van a gond. Köszönöm szépen, Krunasszony. Van órája? Úgyhogy hasonlattal szeretnék élni. Az American Airlines volt elnök vezérigazgatóját, Bob Kernold idézném, 20 évvel ezelőtt egy konferencián megmutatta a karóráját, és azt mondta, a probléma az én ágazatomban nagyon egyszerű. Ha meg akarom találni a, a legolcsóbb árat erre a karórára New Yorkban, két-három ezer boltot végig kell látogassam. A légitárságban az ügyfél besétál, ez internet előtt volt még, besétál a, a, az utasirodához, és egy one-stop shopping a, a, az ügyfél egy teljes körű skálán kap információt, és a GDS technológia révén az adott piacon összevethet minden érvényes árat. A technológia azóta tovább fejlődött. A két baloldalon ülő szomszédom technológia szolgáltatók, és hozzájárulnak az iparákban a nagyobb átláthatósághoz. Ám a légitársaságok nyilván azt szeretnék, ha kevésbé volna átlátható a piac, és bonyolultabb, nehezebb lenne az összevetése az áraknak. Erről szól az árak unbundling tehát hogy szétválasztják az ártényezőket, árelemeket, másodszorban a GDS szakpolitikájuk is erről szól. Howard úr azt mondja, hogy GDS-ek, gds szűk keresztmetszetet jelentenek, majdnem monopólium helyzetben vannak, és így módon bár, szinte bármilyen árat rá kényszeríthetnek a légitársaságra. Hát akkor megkérdem, a Lufthansa csoport vajon miért tudott, jutott a, a, az árához a 16 eurós disztribúciós díjat hozzácsapni, és úgy tűnik, ez nem volt hatással a jegyeladásokra legalábbis azokon a piacokon, ahol a Lufthansa csoport domináns volt. Legalább három tagállamról beszélhetünk itt. Tehát legyünk azért nagyon körültekintőek. A kérdés az volt, hogy ha több volna ezekből, segíteni a fogyasztót az átláthatóság van a jobb ár elérésében? Vagy tehát ha nagyobb verseny volna a területen, jobb volna a fogyasztónak? Mi világosan látjuk, hogy az új technológiai szolgáltatók, akik belépnek a piacra, hozzájárulnak bizonyos szempontból az átláthatósághoz. Igen, tehát. Ám ugyanakkor a baloldalon ülő szomszédom azt mondta, hogy neki gondja van a pénzügyi piacok ért értelmezésében, illetve nem kap finanszírozást az új vállalkozásaira. Azért, mert a marzsok mikroszkopikus kicsinségűek ebben az ágazatban. Hát ki az a fogy befektető, aki olyan területen szeretne befektetni, mint mondjuk a légitárság, a légi distribúció, rendkívül picik a marzsok. Köszönöm, Wim van de Kampur. Tudom, szokásom szerint hollandul mondom. Szerintem mi az Európai Parlamentben nem pontosan tettük még rá az újunkat a legérzékenyebb pontra ebben a témadosszíban. Persze nagyon bonyolult kérdés ez, és nem, nagyon kevés átlátható. Arz úrhoz veszem fel a kérdést, az első kérdés. Vajon tényleg úgy áll a helyzet? Hogy a CRS rendszer révén olyan helyzet állt elő, hogy a legitárság maga az oka a problémának, és a foglalást kiadva, igazából nem is tudja már kezelni, nem látja át a helyzetet. Másodszorban a, az új rendszer révén miért nem nyitják meg ezt az új rendszert, amiről beszéltek. Harmadik kérdésem, senki sem beszélt a pénzről, Blöszt úr kivételével, aki a Lufthansa 16 eurós plusz diáról beszélt ugyan, de ön sem és ön sem ott, Nolan úr, nem beszélt a pénzről. Hát mi vagyunk a fogyasztók. Ugye mi kétszer kell fizessünk. Először önnél fizetünk, és aztán még egyszer fizettünk a Lufthansa-nál. Elnök asszony, aztán Hol is van az ön Pinja úr? Ő nem az Am nem Amadeus. Leányvállalat, ugye? Megválaszolja? Nem Amadeus leányvállalata ön? Aztán Nolan úr, Skyscanner, ön az Amadeus leányvállalata? Nem. Jó. Mert hogy itt az Európai Parlamentben így egy sokat beszélünk a méltányos versenyről, a nyílt piacokról, de ha valaki 65%-kal bír a piacon, és az Amadeus ugye kiváló, de hát nagyon nagyra nőtt, akkor Blüstur, mit teszünk idő, időközben az Európai Bizottság mérásva kutatja éveken át tart majd a revíziója a jogszabálynak. Pincsó úr pedig beszélt, hogy meg kell nyitni a piacot, az IATA pedig egy kicsit óvatosabb. Ebben, ebben az, ezt az elmondást hogy lehet feloldani? Köszönöm. Köszönöm szépen, úr. És akkor válaszok. Köszönöm szépen a kérdést, több részre osztható a válasz. Először is az NDC. NDC az nem egy rendszer, hanem egy standard annak érdekében, hogy erősítsük a versenyt. Itt vannak agregátorok, akik beléptek a piacra, és képes az ember a CRS-ekkel versenyezni, hiszen az nem lehet, hogy csak három CRS legyen először is. Másodszor azt mondta, hogy nem beszélünk pénzről, Igenis, pénzről beszélünk. Azt mondtuk, hogy a CRS-ek messze túlságosan drágák ma, és ha azt akarjuk, hogy az értékesítés szabad legyen, hogy megszabaduljunk ezektől az abúzus záradékoktól, akkor ö, repülési szakaszonként, személyenként több mint 10 euróval drágulnának az árak. És azt gondolom, hogy ez éppen elég a az értékesítések alacsonyak, azt gondolom, hogy itt egy kis tévedés van. A marzsok alacsonyak a, a légitársaságok számára, viszont az amadeuszok számára nagyon is, hiszen ők 30-40%-os kulcsal dolgoznak. És az utolsó észrevétel arra vonatkozott, hogy a GDS-ekben eladták a légitársaságok a részesítősket. Igen, ez évek ezelőtt meg is történt. Köszönöm szépen, Pango úr, parancsoljon. Key point I would like... Egy fontos dolog, bárki kapcsolódhat a Lufthansa-hoz, az AIG-hez, az Air France KLM-hez, pontosan ugyanúgy létrehozhat bárki egy platformot, és lehet hozzájuk csatlakozni. És itt nincsenek díjak. Mi is megtettük, nagyon kevés számú fejlesztővel, az Amadeus, a Saber is meg tudta tenni, tehát ez nem csak egy kereskedelmi, ez egy technikai, műszaki jellegű kérdés. Tehát, hogy csak hogy világos legyen, ez a díj, ezt a potlikot el lehet kerülni, hogyha a rendszer kellően modern, hogyha tudunk csatlakozni a légitársaságok rendszeréhez. Köszönöm. I would actually just agree with your point there. Egyetértek. Lehet, lehetséges. Vannak közvetlenül foglaló partnerek, akik ezt meg tudják tenni csak azt szerettem volna mondani, hogy nincs sem értelme annak, hogyha a fogyasztó a Skyscannernek fizetnek, és nem is szoktunk díjat felszámítani. Egyelőre csak a, a márkát szerettük volna kiépíteni, egy megbízható információforrás szerettünk volna lenni a fogyasztók számára, és úgy gondolom, hogy ebben sikeren, sikeresek voltunk. Van de Kampur. A kérdéseivel tökéletesen összefoglalta az ipar elmúlt 30 évének a fejlődését. Gratulálok. Ha van otthon egy légitársága, vagy utazási odája, akkor nem lepődök meg. Kiválóan összefoglalta az elmúlt 30 évet. Igen, a GDS-teket légitársaságok hozták létre. Négy volt ebből az európai piacokon, mivel a GDS-ek részrehajlóak voltak a légitársaságok között, végül a jogszabályokató azt mondta, hogy a GDS-ek és a légitársaságok, amit tesznek, az nem olyan nagyon elfogadható. Így jött létre az első szabályozás 1989-ben az átláthatóság megkövetelésével a szabály is aztán a technológiai fejlődést követte, és ugyanakkor másodszor is igaza volt, a légitársaságok úgy döntöttek, hogy letérnek a GDS-ekről, eladták más befektetőknek, így elvesztették az ellenőrzést a GDS-ek felett, és hát ez a fejős tehén is elveszett ezzel számukra. 30 évvel később újra kitalálták a GDS-t a disztribúciós cégek kárára, és és feltette a harmadik jó kérdés, és kifizeti ezt meg. Hát én maga és én, az utasok. Bocsánat, hogy ilyen egyenesen fogalmazok. Pontosan ez történik. A Direct Connect platform, amelyeket a légitársaságok kínálnak, hát erről itt a bizottságnak szívesen bemutatok egy, egy, egy élő prezentációt, összevetve egy direct Lufthansa platformot és más GDS platformokat. Látják majd, mik a különbség a tartalomban, a, a kínált járatokban, akár díjakban is látják a különbséget. És akkor majd feltehetik a kérdés magunknak, hoppá, új technológiát kínálunk, amely a régi technológia tartalmai mögött van, vagy azt hagyjuk, hogy az új technológia úgy fejlődjön, mint az Amadeusról is beszélhetünk, de a két másik GDS-ről is, hogy az NTC standardeket elfogadva maguktól fejlődjenek. Egy kicsit elragadnak az érzelmek, amikor elnézést, elnök asszony, amikor a, a disztribúció csatornákról beszélek, de hát itt tartunk, nagyon fontos, hogy ezeket figyelembe vegyük. Ajánlatom, az komoly, ha a szakbizottság egyszer szeretne látni egy, egy élő demonstrációt arról, mit lehet az egyes distribúciós csatornákon elérni, akkor a technológia partnereink biztosan megszerveznek egy ilyen élő demonstrációt, maguk is látják majd az eredményt. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm a javaslatát is. Ez az összehasonlító, az hasonlítás, az nagyon jó. Azt hiszem, hogy mi viszont már ezt meg tettük, és köszönöm szépen a jó magyarázatokat. Volt egy utolsó kérdésem. Hours úr, ön mi, ha jól értettem, az IATA az minden társaságot képvisel, a kicsiket is, és a nagyokat is, ugye? Nos, a, én egy légitársaság vagyok, a akkor ott besoroljuk őket a nagyságuk alapján, és úgy gondolom, hogy a, a nagyok és a kicsi légitársaságok között nem ugyanazokat a stratégiákat alkalmazzák a jegy értékesítésre. A nagyoknak lehetőségük van arra, hogy saját platform platformokat eh, működtessenek, és jól működő platformokat, ugyebár? És, és itt a dolgok bonyolultabbak a kicsik számára, akik viszont rákényszerülnek arra, hogy közvetítőket használjanak, tehát függenek a közvetítőktől, a kérdésem a következő. Ön igazolta az, hogy a nagy légitársaságok ilyen mm, felárat alkalmaznak azoknál a jegyeknél, amelyet közvetítőken keresztül adnak el. Hogy reagálnak a kisebb légitársaságok erre, amelyek rá vannak kényszerítve az IATA, hogy tudja kezelni ezt a kettős problémát? Én azt javasolom, hogy franciául fogok válaszolni. Az IEC egy olyan standard, amelyik rendelkezésre áll a legtöbb légitársaság számára, egyenlő módon alkalmazzuk a kicsik és a nagy légitársaságok számára, tehát nem arról van szó, hogy itt egy zárt klub van a nagy légitársaságok számára. 60 légitársaság van, amelyek, eh, tanul, amelyek megkapták a tanúsítványt, és az NDC részéről. Tehát késlegi társaságok is tudják használni az NDC-t, megértik, hogy számukra ez egy nagyon fontos feladat, és ki tudják használni ezt az elektronikus platformot. A a, a közvetítők használhatják az NDC rendszert, más rendszereket is, különböző rendszereket. Annyit mondtam én, hogy különböző eltérő gazdasági feltételeket kell nyújtani a nagy légitársaságnak, illetve a kicsiknek. Mások a szavanyok. A, a kulcskérdés az, hogy új agregátorok lesz, vannak, amelyek ezeket elhelyezik a piacon, és amelyek megfelelő összehasonlítást tesznek tehetővé a kicsik és a nagyok között a légitársaság rendkívüli módon függnek az utazási ügynökségektől, a közvetítőktől, a Travel Management Companies-tól, American Express, Carson, BCD és másokat. A légitársaságok függnek ezektől a közvetítőktől. A kérdés az, hogy ezek a közvetítők használják az NDC rendszert. A Carlson, NDC és mások támogatják az NDC rendszert. Miért? Mert a többi rendszer még nem nincsen készen az én tudom, hogy a, a közvetítők azok idegesek, mert nem tudják felhasználni ezt a rendszert kellőképpen. Elnök, köszönöm szépen. Van valami reakció arra, amit mondtak az urak? Pengó úr, parancsoljon. Amikor arról beszéltünk az elmondottakról, mi az újak megteremtéséről beszéltünk, hogy egyéb továbbértékesítőket alkalmasra tegyünk, akik még nem ö, működnek ilyen minőségben, hogy, és bele sem vágnak, mert túl komplex számukra. A, a GDS is komplex, ez nagyon sok pénzbe is kerül, ezt az illetve pontosan tudja, de van egy csomó online bolt, amely szeretne ö, repülőjegyeket eladni, és ez ma nagyon bonyolult. És mi ebben ezért létezünk itt, nem elretentésről beszélünk. Extrapoláljunk egy kicsit, ez a három betű, ami fontos, az API, nem az NDC. És ez a fontos, az EasyJet, a Eurowings, a Vueling, ezek a fapados járatoknak mind van API-juk, ami amihez bárki csatlakozhat, aki akar. És ez már elérhető 15-20 éve. És, ezek a, és a nagyok ezt követik, ezt a modellt követik. És segítenek létrehozni ezeket az API-okat, de ez messze nem hasonlít arra, amikor GDS-en keresztül és online utazási irodánkon, vagy meta kereséseken keresztül, tehát hogy az, a nagyok azok kullognak a többiek után itt nem arról van szó, hogy elretentünk valakit, hanem az, hogy máshogy kapcsolódunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, de úr, szeretne reagálni erre? Elnök asszony, az ön elemzés rendkívül pontos. Én úgy gondolom, hogy a IATA 240 tagja között olyan 20 van, amelyik rendelkezik anyagi lehetőségekkel, hogy befektessen az NDC-be. Nagyon sok európai regionális légitársaság, és nekünk sok ilyen regionális légitársaságunk van, mert Európában ezek rendkívül fontosak, például az Egyesült Államokhoz képest, nagyon sok ilyen regionális légitársaság van. Nos, nem biztos, hogy a kisebb vagy középméretű légitársaságok tudnak befektetni ebbe az új standardbe, egy új szabványba. Nem biztos, hogy a, közvetítők, akiknek 90%-a kis és középvállalat, azok be tudnak felvegtetni egy ilyen rendszerben. Különböző háttér dolgok kellenek, back office, selling office, és mindenféle irodák, tehát befektetések kellenek, jelentős befektetések, de hol vannak az előnyök ebből? Csak annyi történik, hogy összetettebb és kevésbé átlátható lesz a piac. Nolan úr, szeretne ön reagálni, mondja az elnök? Igen. Azt gondolom, hogy ezek az elhangzott dolgok teljesen korrektek, hiszen jelentős költségekkel jár az, hogy az ember új technológiákat fejleszt ki. Ez nem, viszont nem azt jelenti, hogy akkor ez ne is történjen meg ezt próbáltam mondani korábban is, hogy most kell megoldást találni, még akkor is, hogyha nem tudjuk pontosan, hogy ezek mik lesznek, és ez jó lesz minden szereplő számára, a fogyasztóknak is átlátható lesz, és meg lesz az a technológia, amivel majd előbb-utóbb mindenki lépést fog tudni tartani. Köszönöm. Merci, et nous allons passer. Uraim, köszönöm szépen, és most ráterünk a második panára. Kérek nekik egy, távsor, egy tapsot számukra, mert rendkívül érdekes volt mindez. Allez, nous continuons. Folytatjuk a munkát, tehát ide szólítom. A második panel előadóit parancsoljanak, kérem, foglalják el a helyeket. Alors, je vous les présente. Mutatom őket. Freud úr itt van, bon, jó napot kívánok, üdvözlöm. Ön az European Passengers Federation, üdvözlöm a szakbizottságunkban. Klener úr az ETSA, European Technology and Travel Services Association, és Düsszár úr, vele is találkoztunk már, ő a DG Move vezetője, harmadik második kerekasztal tehát, amelyiknek címe Ensuring Neutrality and Transparency, azaz a, a semlegesség és az átláthatóság biztosítás. Ez azt jelenti, hogy önök azzal foglalkoznak, azzalról fognak beszélni, hogy milyen módon lehet biztosítani a versenyt, a versenysemlegességet, mert a légitársaságok nem csak szolgáltatásokat nyújtanak, hanem viszont eladnak eh, szolgáltatásokat, vannak az úgynevezett eh, computer reservation systems, tehát komputeres foglalási módszerek. Semmi különlegesről nincs szó, hanem arról van szó, hogy megtaláljuk melyek azok a szabályok, játékszabályok, annak érdekében, hogy a szereplők között fair körülmények legyenek, úgy, hogy közben a fogyasztók eh, ebből ezzel jól járjanak. Tehát összehasonlítjuk a rendszereket, a foglalási rendszereket. Azt láttuk, hogy az utóbbi időkben nagyon sok légitársaság egy felárat fizettetnek a közvetítőkön keresztül vásárolt jegyeknél. Vannak eh, tervek, például a Lufthansa is eh, egy ilyen társaság, őt említettek az első panelnél, a Computer Reservation System rendszer, tehát a komputeres foglalási rendszerek, azok léteznek, vannak, erősek. A légitársaságok egy ilyen jellegű rendszert hoztak létre, akkor is ez egy komputeres foglalási rendszernek számít. És mint olyan, szabályozni kell, vagy be kell tartani a szabályozást. Nos, emiatt örülök, hogy önök itt vannak a második panelnél, mert itt fogjuk föltenni az igazi kérdéseket. Az igazi kérdés az, hogy hogy van az, hogy az Európai Bizottság három éve csak húzza az időt ezzel a kérdéssel, már pedig három éve ott van az asztalán egy eh, feljelentés, egy panasz, Miért van az, hogy a bizottság elutasította a panaszt első körben? Miért történt ez? Természetesen nem szabad tagadni azt, hogy ez a bizonyos eh, kód, kódex, viselkedési kódex, az már elavult sok tekintetben. Nos, egy kicsit megnyitottam ezzel a vitát, eh, belevágtunk ebbe a témába a közepébe, mert úgy vélem, hogy itt a második panelnál igazi javaslatokat szeretnénk kapni. Nos, hajrá, akkor elkezdjük. A fogyasztók beszéljenek most. Hét percet kap ön is, parancsoljon. Köszönöm szépen asszony, a meghívást először is. Az Európai Utas Föderáció képviseletében vagyok a vendégük. Az Európai Utas Szövetség egy olyan ernyőszervezet, amely 21 európai tagállamban bír szerzetekkel, összesen 38-szal. Kétszer-kettőben jöttünk létre, mi képviseljük az utasok nézőpontját az európai intézményekben, és az összes közlekedési formával helyi, busz, tengeri és persze légi közlekedéssel is foglalkozunk. Ezekben az országban vagyunk aktívan jelen. Én szó magamról, Ariane Frád vagyok, én a Föderáció egyik elnökségi tagja vagyok, korábban a holland tömegközlekedési utasok képviseletének, szervezetének elnöke voltam. Mire van szüksége az utasnak? Hát nagyon egyszerű a válasz. Nem másra, mint megbízható információra három dologról. Menetrend, költségek, és ez nem egy azonos az árral a költség, és megfelelő információk arról, hogyan lehet jegyet foglalni, vásárolni. Erről háromra van szüksége minden utasnak, mielőtt vág az útnak. Menetrend, költség és a booking, hogyan lehet jegyet foglalni, venni. Mi a valóság? Hát az, hogy nem teljes körű az információ a menetrenddel kapcsolatban, a légitársaságok esetében például, például Jövő hónapban Amsterdamból osztóba kerepül. Egy nagyon egyszerű útnak tűnik ez, ám ha meg akarom nézni a menetrendeket, meg tudom nézni a KLM-nél, persze, hogy mik mennek, megnézem a sas létesek, ott is megvannak a napi menetrendek. Mit teszek? Hát elmegyek egy olyan weboldalra, ahol a legtöbb, és nem mindegyik, a legtöbb légitárságról van menetrendinformáció, mert sok esetben még ezeken sincs rajta az összes légitársaság, például Ryanair nincs rajta ezeken a kereső oldalakon, sokszor az EasyJet, úgyhogy eléggé kell már azon kutatgatni, hogy egyetem milyen időpontokban lehet egyetem repülni, milyen menetrendek vannak. Még bonyolultabb a helyzet, ha a költségeket vizsgáljuk. Mint mondtam, a költség nem azonos az árral. Jól tudjuk, ismerjük a reklámokat. Amsterdamból Oszlóba el lehet repülni X eurótól. Ami egy nevetséges ár, nyilván soha nem kapunk ennyi érjegyet. Mi a valóság itt is? nincs átláthatóság a költséget illetően. Vannak különféle plusz díjak, az előző hozzászólók mind elmondták, hogy mi ennek az oka. Én, mint utas, csak azt látom, hogy abszolút átláthatatlan plusz díjakat kell fizetnem. Aztán a, a, a csomagért plusz költséget kell fizetni, ez is nagyon bonyolult. Néha 10 kilóért kell plusz fizetni, néha 20 kilóért kell plusz fizetni, néha 23 kiló, amikor 30 kiló. Itt is kell még kutatást végezni az utasnak, mielőtt fizet Sokszor maga a, a, a csomag drágább, mint az utas. Nem az igazi ára, de amit fizetni kell a fogyasztó szintjén. Aztán vannak az extra booking költségek Hollandiában. Sokszor az ideal rendszerre fizetnek az emberek, de ha egy belga akar a holland weboldalon fizetni, akkor csak hitelkártyával tud fizetni, amit plusz díjjal sújtanak. Ezt nem mindig mondják előre el az oldalon. Aztán vannak olyan rejtett költségek. Itt a gond az, hogy az emberek nem reptéről reptőre utaznak. A reptér nem egy izgalmas hely, általában nyilván az ember azon túl akar menni valahova. Osztóba utazom például, először Amersfordból, a házamtól el kell repülnöm, el kell utaznom a reptérre, vonattal, kocsival. Nagyjából tudom persze, hiszen ott lakom, hogy mennyi kerül ez majd. Ám akkor aztán leszállok Oszlóba kis kisvárosba kell mennem, Oszló külvárosába, nyilván nem reptéren akarom eltölteni napjaimat, hogyan tudok oda menni? Nyilván taxival is lehet, biztos drágább, akár lehet busszal, de hol áll meg a busz? Hogy tudok fizetni, hogy tudok jegyet venni Oszlóban? Nem tudom. Lehet vonattal menni. Volt, aki két vonat is van az oszlói reptérről. van egy Fliktoget vonat, ami nagyon kényelmes, még gyors, de igen drága, meg van egy az állami vasútnak egy járata, ami kevésbé sűrűn jár, ami jóval olcsóbb. És egész ezt osztót lefedő egyet. De hogyan nyomozom ki ezeket a pluszköltségeket, hiszen ez mind-mind rárakódik az út, út költségére, nem csak a repjegydíja, vagy ára. Aztán, mit szeretnénk mi utasok? Nyilván minden légitársaságról összevethető, gyorsan hozzáférhető információt, hol lehet venni egyet, hol lehet megtalálni. Nyilván a költségekről is átláthatóságot akarunk, most abszolút nem látjuk, mit kell fizetni, miért, és nem akarunk a booking, a, a, a rendelési csatornák között különbséget. Ha az Európai Bizottság például nem állítja meg a Lufthansa plusz díját, akkor el fog terjedni, nem csak a légitársaság között, hanem akár a vasutak között is, a, book, a booking díjat, hanem valamiképpen nem állítják meg. És az utasjogokról is akarunk információt. Tudom, hogy az Európai Parlament nagyon aktívan kardoskodott az utasjogokért, nagyon hálásak vagyunk ezért, de hány ember tud erről vajon? Például, ha én egy utazási irodánál foglalok jegyet, és gondom van, ott kell panaszkodnom? Vagy a légitársaságnak kell panaszkodnom? Vagy, vagy hol? hol? Rendkívül fontos tehát, hogy tájékoztassák utasokat a jogaikról, meg arról, hogy hol férnek hozzá a jogaikhoz. Nagyon fontos a fogyasztó szempontjából ez. És információt is kell adni a, a reptéren túli utazásról. Ez abszolút hiányzik az ágazatból, nem tudom miért. Köszönöm szépen, külön köszönöm, hogy betartották az időket, és most eh, megadom az szót Kliner úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a meghívást. Kicsit nosztalgiám van, hiszen ez az utolsó nyilvános megjelenésem ebben a szerepben, kilenc év után. Eh, nagyon nagy megtiszteltetés volt ezzel a grémiummal együttműködni, követtem a munkájukat, és így teszek a jövőben is. De ideig még nem jutottunk el, úgyhogy most térjünk rá a lényegre, amiért itt vagyunk. Az ECET képviselem, az Európai Technológiai Cégek Szövetsége, valószínűleg ismerik ezeket a márkákat, amelyeket a kivetítő láthatnak. És ma egy kicsit a CRS etikai kódexével szeretnék ö, foglalkozni, hogy miért van nekünk ilyen, mi ennek a lényege, az értéke, legalábbis a mi szempontunkból, és a jövőjével. Ahogy Vendekemp nagyon jól ügyesen rámutatott, nem a légitársaságok hozták létre a CRS-t, még a 70-es, 80-as években, amikor az Európai Unió úgy döntött, hogy deregulálja, felszabadítja e, ezt a piacot, akkor szükség volt arra, hogy megvédjük a versenyt, mind a résztvevők, mind a fogyasztók számára, és ez volt az oka annak, hogy megszületett a CRS etikai kódexe. Pontosan azért, hogy megakadályozzák a légitársaságokat, hogy a piaci dominanciájukat akkor fennálló szabályok szerint kiterjesszék lefelé, és így megakadályozzák, hogy új versenytársak jelenjenek meg a piacok. Ez a rendelet semlegességet teremtett és átláthatóságot az információban, ami kinyit, felnyitott, megnyitotta a piacot, alacsonyabbak lettek az árak, és több választási lehetőséget biztosított. Aztán az értékesítés költségeiről többen beszéltek ma már, tulajdonképpen van egy független tanulmány, egy Infrata nevű ö, e, brit cég részéről, amely vette a fáradtságot, és összehasonlította a közvetett értékesítés költségeit, és nem meglepő, hogy az derült ki belőle, hogy a közvetett ö, e, értékesítés nagyon hatékony módja az értékesítésnek, és nagyjából ugyanannyiba kerül, mint a közvetlen értékesítés. Még egy dolgot elmondok, amikor egy nagy német légitárság, amit mindannyian ismerünk, Ausztriában bíróság elé citáltak azon a bizonyos felár miatt, akkor azt kérte, hogy tegyenek, hogy mutassanak bizonyítékot arra, hogy ez indokolt volt, de ezt a mai napig nem tették meg. Nagyon meglepő, mondhatjuk, ugye? Az elmúlt 10-15 évben ugye megjelent az internet, és egyre több fogyasztó használja az internetet, és éppen ezért új értékesítési csatornák jelentek meg. Van, amit szabályozunk, van, amit nem szabályoztak, és van, ami részlehajró, ugye nyilván a saját légitársasági websájtok, és nagyon fontos, hogy létezzenek ezek mind a kettő. A európai átlagban a légitársi értékesítések közvetlenül történnek. Enélkül szűk keresztmetszetek alakulnának ki a fogyasztó felé, tehát nem, ez nem túlzás nélkül állíthatjuk. Beszéltünk a felárakról és pódiakról. Ezek egy nagyobb problémának a tünetei, a jelei, és ez pedig az értékesítési csatorna diszkriminációja. Lehet ez felár formá, ölthet ez felár formáját, vagy egyéb más formát, hogy milyen tartalmakat mutatnak meg azon az értékesítési csatornán. És ugye látjuk, hogy hogy itt a vállalkozói szabadsága az a légitárságnak, hogy kivel köt üzletet, kinek milyen csatornán, milyen tartalmat tesz elérhetővé. És természetesen ez egy olyan megfontolás, amit figyelembe kell venni. Ugyanakkor ennek a kétoldalú érmének ugye a fogyasztó, akinek nem érdekel, nem áll érdekében a töredezett, töredékes piac, hiszen ő az összes elérhető árat és ajánlatot szeretné összehasonlítani, hiszen csak így lehet fegyelmezettséget elérni a piacon. Hogyan lehetne ezen a piacon virágzó cégeket találni, hogyha nem, lennének, nem lenne átlátható a verseny? A diszkrimináció és a részlehajrás ezeken a csatornákon oda vezet, hogy néhány nagyobb légitárság monopolizálja a piacot, és egyre nehezebb belépni erre a piacra. És ezt, ennek már látjuk, ezt már látjuk, hogy az erős pozícióval rendelkező légitárságok ezeket szeretik megerősíteni különféle utakon, módokon, például úgy, hogy bizonyos csatornákat diszkriminálnak. A fogyasztó számára pedig egyre nehezebb lesz az összehasonlításhoz, hiszen a fragmentáció nem egy jó dolog és hogyha úgy dönt, hogy közvetetten, közvetlenül vá, közvetetten válaszol, választ légitárságot, nagyon nehezen tud összehasonlítani ajánlatokat, és az, aki szeretne összehasonlítani, már pedig jogom van fogyasztóként összehasonlítani árakat, ajánlatokat, akkor komoly problémákba ütközünk. És akkor konkrétan nézzük a panaszt, amit három évvel ezelőtt a Lufthansa-val szemben nyújtottak be azzal a bizonyos híres hírhet felára kapcsolatban. tudjuk itt, hogy úgyhogy kérem, ezt ne vegyék személyes kritikának, de mm, szembetűnő, hogy a bizottság megvizsgált ezeket a panaszokat, három éve vizsgálja, és nem utasította vissza, azért ezt ne felejtsük el, hanem úgy döntött, hogy nem fogja a szabályokat érvényesíteni, hiszen ezeket meg lehet változtatni a jövőben valamikor. Hogyha ez lesz az új rend, hogy a jogszabályok, akkor a jogszabályok betartása teljesen ellehetetlenik. És akkor kérdezem, önök miért ülnek itt, miért hoznak szabályokat és törvényeket, hogyha ezeket nem tartatják be? Úgyhogy szeretném felhívni a bizottságot, hogy ezt gondolját még egyszer, és vegye nagyon komolyan ezeket a panaszokat, hiszen ezeket a szabályokat be kell tartatni, és be kell őket tartatni addig, ameddig nem módosítunk ezeken a szabályokon. Tudom, picit túlléptem az időmet, három ö, dolgot szeretnék mondani a jövővel kapcsolatban, az etikai kódexsel kapcsolatban. Lehet, hogy nem is így fogják majd hívni. Mindenképpen figyelembe kell venni az új ö, megjelenő értékesítési csatornákat, meg kell nézni a mostani ö, terepet, és biztosítani kell a semlegességet, az átláthatóságot és az információhoz való hozzáférést a fogyasztó számára, és a másik, mi értelme szabályokat hozni, hogyha egyszer nem tartatjuk be? Tehát az etikai kódexet és minden idevágó szabályozást be kell tartatni, a piaci szereplők és a fogyasztók érdeke érdekeit képviselve be kell tartatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Klener úr, és most az utolsó hozzászóló Düsszár úr 7 perc megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindig nagyon nagy öröm itt felszólalni, és ez a téma rendkívül fontos és érdekes számunkra, mint vel, hogy kevés idő áll rendelkezésemre, rátérek arra, hogy az etikai kódexet milyen módon tartjuk, tartatjuk be a 2009-es ajánlások alapján. A bizottság 2015. decemberében elfogadta a légiközlekedésről szóló irányelvet. Ezt a szöveget nagyon sok mással ez a szabályozza a légiközlekedést, ezen belül is az árak kialakításának módját. 2017. októberében egy útvonaltervet jelentett meg a bizottság, amelyik az első témáknak az eredményét, az eh, vizsgálatoknak az eredményét tartalmazta, és ez a közvéleményre, eh, közvéleménynek adtuk ki, annak érdekében, hogy a különböző szereplők tudjanak hozzászólni, mert úgy gondoljuk, hogy ez a téma ez rendkívül fontos. A nyilvános eh, megbeszélés, a megtárgyalás az rendkívül fontos számunkra, szeretnénk kapni visszajelzéseket, és a munkánk során megkérdeztük és felkerestük a legtöbb szereplőt. 2019 márciusában az értékelésnek a végeredményét ki, ki fogja adni az bizottság, és a jelenlegi parlamenttel majd után össze fogjuk egyeztetni a szöveget, de az elfogadás az csak a következő mandátumhoz kerül. Azt kívánjuk, hogy ez az értékelés ez megfelelő legyen, reméljük, hogy a hm, piaci szereplőknek a viselkedését megfelelően, és illetve az etikai kódex megfelelően szabályozza. Megnézzük, hogy milyen újabb fejlemények van az innováció révén az elosztási és az értékesítési csatornákon, és ezeket figyelembe veszik. Nem tudnék most hm, végkövetkeztetéseket megosztani önökkel ezről az elemzésről, mert most kezdjük az elemzést elvégezni. Ugyanakkor különböző fontos elveket rögzítettünk, és ezek rendkívül fontosak számunkra. Az első pont például az a tény, hogy a különböző piacokon a társaságok szabadon választhatják meg az eh, értékesítési csatornájukat. A második pont, nagyon világosnak tűnik, hogy minden szereplő az adott piacon, mindenki ugyanazokat a szabályokat kell, hogy betartsa, tehát Amadeus, Travelport és a többiek, azok úgy látjuk, hogy meg egy bizonyos eh, kódexet tartanak be, más szereplők eh, nem mindig alkalmazzák ugyanazokat a szabályokat, szóval nagyon fontos, hogy lássuk, hogy, hogy mindenki ugyanazokkal a játékszabályokkal játszon, ez egy eh, nagyon fontos alapelv. Aztán délután láttuk, hogy a fogyasztó a zaggályok közepén áll a bizottság részéről, a piac csak akkor lesz megfelelő, hogyha a, a fogyasztó mm, össze tudja hasonlítani az árakat megfelelő módon a különböző üzemeltetők részéről, akik a piacon vannak. Ez egy elv, amelyik abszolút világos számunkra. A jelenlegi szabályozás ötös cikkét tudnám említeni, amelyik azt mondja, hogy azok a társaságok, akik ezt elfogadják, nem szabad, hogy diszkriminatív intézkedéseket hozzanak létre, és ez egy olyan vita, ami még nyitva áll, de ezzel foglalkozunk. És ahogy Klener úr mondta az imént, nem szabad elfelejteni, hogy az etikai kódex értékelése egy olyan kontextusban történik, amikor a légitársaságok nagyon keményen dolgoznak azért, hogy piaci szeleteket hasítsanak ki, és nagyon erős a verseny Szóval egy megfelelő szabályozásra van szükség annak érdekében, hogy a versenyt azt a megfelelő szinten tartja, ugyanakkor, hogy mindenki egyenlő lehetőségekkel játszon ezben a meccsen. A, a, és hogy könnyű legyen a fogyasztó számára az árak összehasonlítása. Ezeket a kérdéseket fogunk tehát eh, megnézni és megvizsgálni természetesen nyitottak vagyunk mindenféle javaslatra és megjegyzésre. Elnök, köszönöm szépen, Düsszár úr, és akkor megnyitjuk az eszmecserét. Kron asszony szeretne kezdeni, parancsoljon. Igen? Köszönöm. Köszönöm a hozzászólásokat. azok a kérdések merülnek fel, újra. Kösen Dusak úrnak teszem fel a kérdést. Jöttek panaszok. Szióra szolgáltatoktól. Egy bizonyos ér légitárság, egy német légitárság 16 eurós pódiáról, ez több, mint aggály, mert hogy terjed más légitársaságokra is a gyakorlat, Értem, hogy felmerül a kérdés, miért nem, hogy miért nem lehet a mostani magatartási kódexet eh, alkalmazni e konkrét panasz ügyében? Nem említette, hogy milyen konzultációs menetrend lesz 2019-ben. Tudják persze, hogy ez a parlament addigra új parlament lesz, új bizottság áll fel. Minden sok idő kell. Lehet, hogy 2019-20-ig eltart majd, mire megint napi rendet tűzi ez a bizottság, bizottság azt a témát. És hogyha elterjed ez a gyakorlat más digitálságokra, akkor bizony jelentős pluszköltséget fizet majd a fogyasztó. Ez egy olyan aggály, amelyre lépni kéne akár a mostani kódex alapján is. depódi tekintetben most kifizeti? A fogyasztó áll meg a dolog végén. Hogy áll a, a, az átláthatóság? Ez itt az aggály. Mert emlékeztet a vita egy másik vitára, amikor a légitárságok és a, a, a repterek közötti pótdíjak elosztására volt szó. Itt sincs, sem látja világosan az utas, mit fizet. Ő fizeti? Köszönöm szépen, Tabardel asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a vendégeknek, a hozzászólóknak. Kétség kívül én vagyok az egyik olyan parlamenti képviselő, aki az első pillanattól kezdve jelezte ezeket a felárakat, és eh, kimondtam akkor, hogy ez egy tisztességtelen eljárás volt, mert nem tette lehetővé, hogy a, a, a fogyasztó megfelelő módon tudja összehasonlítani az árakat. Ez eh, a piacverseny szabadságát sértette. Természetesen egy digitális korszakban vagyunk, a piac is digitális, az állodik, ahol a vásárló, a fogyasztó szeretne összehasonlítani az árakat. A következő a kérdésem. Hány fogyasztó tudja, hogy ők felárat kell, hogy fizessenek, eh, amikor közvetítőn keresztül fizetnek, eh, vásárolnak jegyeket. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan a vásárlók közül nem rendelkeznek ezzel az információval, úgy vélem, úgy vélem, hogy ez tisztességtelen gyakorlat, és sérti az etikai kódexet. A bizottság azt mondta egyértelműen, hogy ezt át fogják nézni. Igen, de meddig történik, ami alatt történik ez a vizsgálat, ezt meg kell oldani, mondani, nem lehet azt mondani a fogyasztónak, hogy igen, majd a jövőben, távoli vagy közelebbi jövőben, majd fogjunk ezt a, meg, ezt a helyzetet megoldani. Szeretnék egy kérdést kapni a bizottságtól, hogy mikor fog ezt a kérdést kezelni mert én írásban eh, kértem már választ, és nem kaptam választ. Eh, szóval milyen intézkedéseket fog alkalmazni a bizottság annak érdekében, hogy mindenki betartsa a játékszabályokat, mert eh, be kell tartani a szabályokat. A bizottság miért nem intézkedett eddig, miért hiányzott a, hm, a az intervenció, esetleg nem gondolja azt, hogy ezt úgy lehetne értékelni, mint hogyha támogatnak ezt a helytelen gyakorlatot, amelyik egyértelműen sérti a fogyasztókat. Nem gondolja azt, hogy ez egy lehet egy precedens bármilyen szolgáltatási piacon, ahol vannak az online rendelések és foglalások. Milyen módon fogja biztosítani a, bizottság, hogy a fogyasztóknak nem kell mélyebben a zsebükben nyúlniuk, amikor eh, jegyeket vásárolnak, repülőgé jegyeket vásárolnak. Rendkívül sok pénzről van szó, valaki ráfizet, valaki viszont óriási pénzeket keres a, a semmiért, nekünk ezt a gyakorlatot meg kell szüntetni. Köszönöm szépen, Tapadel, szony. Ki szeretne még hozzászólni? Én eh, visszatérek erre a témára elnökként. Eh, megdöbbent az, hogy milyen lassan reagál a bizottság. Remélem Düsszár úr majd elmagyarázza nekünk, hogy miért van az, hogy a DJ Move, a Move főigazgatóság, ott van a CRS, a 400 per 2009, és ugyanakkor önök nem reagáltak arra, hogy a Lufthansa tisztesség tisztességtelen módon járt el. Igen, értem, hogy az etikai kódex az idejét múlt, és módosítani kell, és bla bla bla bla, de ott van egy alap probléma. Ott van egy alap probléma, mert emögött amikor a, a, a, az állampolgár megnézi, hogy itt vannak a jogaim, és az hozzánk fordul, hogy mit csináltok ti, mert itt három évig semmit nem csináltatok, amikor ott van a probléma az asztalon. Mindenki itt ennél a szakbizottságnál a digitális szolgáltatások egyik alapelvét támogatja, a semlegességet. Gondolhatjuk-e azt, hogy a légitársaságok és a Computer Revision System között ott van egy, egy olyan megállapodás, amelyik aláknázza a piac semlegességét. Ez az egyik kérdésem. A második, a TTSA 2015-ben a Lufthansa csoport ellen fellépett, de mm, nem értem, hogy miért tartott három évig egy ilyen dolog elindítás, egy ilyen vizsgálat elindítása, tekintettel arra, hogy egy teljesen egyértelmű a törvénysértés, sértés, mit csinálunk? Miért kell ennyit várni? Az a bizottsághoz intézem a kérdésemet, hogy mikor lesz egy igazi vizsgálat, egy olyan vizsgálat, amelyikről önök is mondják, hogy már idejét múlt, amikor megalkották, és ennek ellenére még mindig nem lépnek. Esetleg további hozzászólások vannak-e? Megadom a szót a felszólalóknak, a bizottság szeretne kezdeni. Az egyik tagja a bizottság. Köszönöm szépen, nagyon közvetlen kérdések ezek, valóban ez eh, eh, egyenes választ is igényel. Ami a panaszt, amit benyújtottak a Lufthansa ellen és a Felár ellen, ezt egy bizonyos ideig követték, elhasználtak, ugyanis nagyon összetett a szöveg, és nagyon nagy a tét. Ezen a kérdésen a bizottság előzetes megállapításokat dolgozott ki, a bizottság felmérte a helyzetet, és utána megkapta a bizottság a, a jogot, a, a, a mandátumot arra, hogy vizsgálja ki ezt a kérdést. Sajnálatos módon, de még nem kaptam meg a mandátumot arra, hogy ezekre válaszoljunk. Egyszerűen csak nem tudunk ezekre a kérdésekre, nem tudunk lépni ebben a kérdésekben, mert csak bizonyos pontig terjed ki a mandátumunk. Igen, köszönöm. Klun asszony kérdésére. Teljesen világos, hogy válaszoljak a saját kérdésemre is, meg hogyha gyorsan számolunk egyet, és úgy látjuk, hogy ez a nagy, és közben ezt a példát követték mások is, hogyha ez a nagy német légitársaság csoport minden közvetett foglalásra rátett ezt a felárat három éven keresztül, ugye ezt tudjuk a nyilvánosan elérhető információkból, a, az éves jelentésükből, és megnézzük a, az eladott jegyeket, és eladjuk, elosztjuk kettővel, hiszen minden második jegyet közvetítőkön keresztül osztanak el, és akkor ezt 16-tal szorzom meg, és ez csak a jegyre rátett felár, mert azóta még újabb felárak is megjelentek, hiszen roppant kreatívak, mindenféle csomagra, táskára, stb. Tehát itt most már, egy, itt most már milliárdos nagyságrendről beszélünk három, éven, három év alatt, amit ö, világszerte kifizettek a Lufthansa ö, ö, ügyfelei, hiszen nagyon aktív és nagyon erős forgalmat bonyolít az EU-ból ki és be. Tehát ezt azért, ezt azért ezt a kis matekot ne felejtsük el. Köszönöm szépen, parancsoljon. Gondolom, hogy ez pontosan így van. Végül is a fogyasztó az, aki ezt kifizet, és kérdezzük meg saját magunktól, hogyha okos fogyasztók vagyunk, hogyha a KLM-nél, Lufthansa-nál közvetlenül foglalunk, vagy egy, kö, egy közvetítőnél, akkor az ember látja a különbséget, de nem minden fogyasztó ilyen talpra esett, és okos. Nagyon-nagyon sok ember nem annyira tájékozott, hogy megtalálja az interneten a legjobb árat. Tehát éppen ezért ö, mi is ö, támogatjuk az utazási irodák szerepét, még az internet idejében. Ne felejtsük el azokat a fogyasztókat, akiknek igenis szükségük van az internettől különböző információs csatornára, és ezeket viszont nem szabad büntetni. Köszönöm. encore... Vannak-e további kérdések? Nincs, nekem van. Még egy. Nem vagyok elégedett az Európai Bizottság válaszával nem személyes dolog van, nem személyes dolog ez Düsszerun ellen. Ön azt mondta, hogy ő nem tud válaszolni, mert ez túlmegy a kompetenciáján. Szükségünk van nekünk viszont egy válaszra. Mi most képviseljük a lakosságot, és szeretnénk tudni, hogy mi történik. Nem értjük mi is szeretnénk átláthatóságot. Tudom, hogy ez nem az önfelelőssége, ön nem tehet róla, de hát eh, majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk eljárni az Európai Bizottsággal. Köszönöm szépen, Düsszán úr, hogy itt volt velünk, és hogy velünk együtt játszott. Köszönöm szépen, Klener, köszönöm szépen, Krujt úr, és egy tapsot kérek a vendégeinknek, hogy szántak rá időt, hogy előttünk szóljanak ez egy olyan téma, amelyiknek az elején vagyunk. Nos, Allez, nous continuons notre programme. Rendben, folytatjuk a program szerint. Köszönöm szépen, és akkor... És akkor... Folytatjuk. Zile úr jelentésére térünk vissza, akinek megköszönöm, hogy hogy elfogadta az, hogy odébb tettük a témát. Egy fiatal hölgynek hölgyet szeretnék köszönni, aki nagyon fiatal, ott van Camille, mi a neved? Ide akarsz jönni az elnökségi asztalhoz? Gyere Camille, velem együtt. Együtt fogunk elnökölni. Erre felé, gyere föl. vő asszony ide engedi a lányát, igen, megkérdeztem anyut, ő megengedte. Tíz és fél éves vagy, igen? Készen állsz? <laughs> ne, nem, azt mondja. Szóval, készen állunk most már? Igen, most már készen állunk. Szóval folytatjuk a munkát. Gyere, ülj közelebb. És akkor mikrofonba majd mondd azt, hogy üdvözlöm a képviselő úrakat és hölgyeket. Üdvözlöm a képviselő úrakat és hölgyeket. Nagyon aranyos vagy. És akkor folytatjuk. Nem tudom, Zile úr, hogy kis vendégünk érteni fogja-e a autóbuszokra vonatkozó nemzetközi szolgáltatások témájában. Öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony és társ elnök kisasszony. A buszok eh, a leg sokszor a legolcsóbb, legmegfizetőbb, legelérhetőbb eh, közlekedési eszközt jelentenek az Európaiban, sokszor vidéki területeken az egyetlen ö, eh, utazási formát jelentik sok ember számára, sok régióban, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy jó minőségű szógatást kapjanak. A jelentés lényege nagyon egyszerű. A nem helyben lakó ö, szolgáltatók, akik belépnek egy bizonyos piacra, a városok közötti buszszolgáltatást kínálva, megtehessék ezt ö, akadályok nélkül. Sok tagállamban nem így van áll a helyzet. Ez a, ez a jó kabotás, ahogy egy kollégánk nevezte, ugye van az, az igazi kabotás, egy negatív jelenség, ez a jó kabotás ez a lényege a jelentésnek, ezt jelenti meg. Mindemellett, ugye a munkatársaim, akik együtt dolgoztunk a témadosszéban, jól látják, mennyire nagy kihívást jelent ez. Nagyon sok stakeholderrel, szervezettel találkoztunk, kormányzati képviselőkkel is, és az árnyékeladókkal, hogy jó egyensúlyt találjunk nagyon nehéz feladat volt. Ugyanakkor szeretnénk, a nagy kívás jelent ez, pozitív eredményre jutni az Európai Bizottság javaslata alapján. Leírom a, fő változásokat a bizottság javaslatahoz képest. Amit a bizottság, amit javasol a szakbizottság. Egyrészt a közszolgálati szerződések védelme. Mint jól tudják, az Európai Bizottság javaslatában a fő kritérium a táv, a távolság, 100 kilométerben határozzák meg, amitől kezdve már nem állítható meg úgymond a belépés a piacra a tagállamban. Megvitattuk, ezt is négy más plusz intézkedést javasolunk még a 26-os módosítóban. Ezek kiegészítik azt a szabályt, miszerint még kizárhatják a piacra lépést. Egyrészt, hogyha az új cég alás egy már működő közszolgálati szerződést, másodszorban, hogyha a tender meghosszabbítás nélkül a köztender leterese után nem hosszabbítható meg a már szerződő, szerződött fél számára a szerződés, akkor jöjjön akkor, hogyha összekapcsol a profi, rentábilis és nem rentábilis útvonalakat, és hogyha köztámogatásokat élvez a szereplő, és ez tehát hogyha kereszt támogatások alapján átállnak a kevésbé rentábilis útvonalra a rentábilisabbra. Ez egyik. A másik a felfüggesztés és visszavonás lehetősége. Hogy biztosítsuk, hogy ne lehessen megkerülni a közszolgálat és szerződések védelmének szabályát, az Európai Bizottsággal egyetértés révén a tagállam visszavonhatja, vagy felfüggesztheti, vagy visszavonhatja az engedélyt, hogyha a szerződés, a közszolgálati szerződés egyensúlyát fenyegetni. Ilyenkor hat hónapos felmondási idő érvényesül, ahogy a, a vasúti szolgáltásnál és a gazdasági egyensúly kérdése még kérdőjeleket vet fel, itt is ezért értjük, hogy némi aggályok fogalmazódnak meg, hogy vajon a gazdasági egyensúly terminológia kielégítője. A másik kérdés ezzel kapcsolatban pedig az, hogy hiszünk a független szabályozó hatóság fontosságában. Sok ágazatban az Európai Unióban a jogszabály meghatározza ezt, például a, a csatorna és egyéb elektromos szolgáltatások körében ez megvalósult. Itt csak abban áll különbség, hogy milyen struktúrában és hány testületben helyezkednek el ezek a közszolgálati szabályozási témák. A harmadik módosító, módosítás az Európai Bizottság javaslatnak a városi területek kizárása a hozzáférhetőségből. Rövidre fogva nem akarunk belavatkozni annak lehetőségébe, hogy a városi területeken Tehát a cél az, hogy a városi közötti, a városi közötti közlekedést nyissuk meg, és nem a városon belülit. Tehát itt védelmet kell kapjon a közszolgálati szerződés. Arra is rádöbbentünk a stakeholderekkel tartott egyeztetés során, hogy vannak aggályok a piaci visszaélések ügyében. Ezért a 3-as és 28-as módosító szól ezekről. Azt szeretnénk, hogy létrejöjjön olyan szabályozói hatóság, amely egyenlő játékszabályokat biztosít, és méltányos versenyt a busz szolgáltatók között, hogy elkerüljük azt, ami más ágazatokban megtörténik, hogy egyes új piaci szereplők először veszteséggel dolgoznak, valaki ezt megfizeti, és aztán piaci dominanciációra tesznek szert, és aztán meg megemelik az árakat. Ezt alá akarjuk kerelni és igyekszünk megoldást találni erre egy erősebb szabályozó hatósággal, amely kiszűri ezeket a piaci visszaéléseket. Aztán a terminálokhoz való állomásokhoz, végállomásokhoz való hozzáférés tekintetében itt nincs különbség a magán és terminálok között, ám a tagállam hogyha a végállomás üzemeltető magán tulajdonában van, bizonyos korlátozások megengedhetőek. A következő a letelepedés, vagy a telepedés követelménye. A bizottság azt javasolta, hogy ne kérjük elejétől fogva már a, a buszszolgáltatótól, hogy azonnal vállalatot hozzon létre az adott tagállamban. Nem hosszú viták után úgy döntöttünk, hogy hat hónapot kapnak azok a buszvállalatok, amelyek megjelennek a piacon, hogy bizonyítsák, hogy létrehoztak egy vállalatot a tagállamban. Tehát kapnak egy hat hónapos átmeneti időszakot, de aztán bekiegyeztessék a vállalatokat ott. A liberálisabb rendszer lehetősége egyes tagállamok akarják, liberálisabbá tehetik a piacokat. jelenleg. Van fellebbezési lehetőség, ha a hatósággal nem ért egyet a szolgáltató. Összefoglalva, tudom, hogy vannak még ellenmondások a jelentés szövegét, illetően vannak bizonyos hírek az egyes számú mobilitási jogszabálycsomaggal kapcsolatban is. Nem szeretnénk, hogyha az autóbuszok miatt a kettes csomag szenvednek késedelmet, így nem tudnánk elmagyarázni az állampolgároknak, meg a társadalmoknak sem, hogy miért kapunk fizetést, ha nem tudunk rendesen jogszabályt alkotni megfelelő gyorsasággal itt a szakbizottságban is. Köszönöm szépen, Zile úr, ezért a bevezetésért. Köszönöm szépen még egyszer ezt a nagyon világos magyarázatot, amelyik megmutatja, hogy mik a, mik a tétel. De Grande Pascual parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm jövőbeni elnök asszony. Itt van a mikrofon. Azzal kezdeném, hogy megvitatom a kollégámmal. Azért, mert elhalasztottuk ezt a vitát, mert a, megkaptuk a pénzünk, megkapjuk a bérünket, és ezt a munkát el kell végezni. Ez egy nagyon fontos csomag, nagyon fontos, hogy az, ebben az évben készítsük el a jelentést, tudjuk, hogy vannak nemzeti érdekek, személyes politikai érdekek, minden itt eh, játszik az idei évben, ebben az évben, és ezért nagyon nehéz ezeket összeegyeztetni. Az autóbuszok kérdése rendkívül fontos, és másokkal is összefügg a mobilitási csomaggal. Én úgy gondolom, hogy nem furcsa az, amit a szocialista frakció kért, amikor az ember kosárlabdáz, én kosárlabdáztam, és akkor az ember a meccs vége előtt megkérdezi, hogy mennyi idő van még hátra, és hány kosár a különbség, Szóval ezt tették a szocialisták is. A párbeszédre való hajlandóságot díjazom, ez egy összetett kérdés, Zille úr meghallgatott minket, följegyezte az aggájainkat, a véleményeinket, nagyon sokat eh, beépített a jelentésben, ott van a szavai között, és ezt köszönöm. Egy olyan eklektikus jelentést szeretnénk benyújtani annak érdekében, hogy azok is örüljünk a tagállamok örüljenek, amelyek szeretnének egy, egy, egy liberalizációt, és mások, akik az ellenkező oldalon vannak. Úgy vélem, hogy Zile úr dokumentuma nagyon jó dolgai vannak, de ugyanakkor tekintettel arra, hogy ez egy nagyon összetett téma, nagyon sok módosítót fogunk benyújtani, de még mindig abban a szellemben, hogy javítsuk a szövegen, és hozzáadunk további szempontokat. Már korábban is beszéltem a híres spanyol kérdésekről, tehát a, a saját spanyol, a különleges helyzetről is fogok beszélni majd ezekben a módosítókban. Egy eh, kilométer eh, egy kilométer küszöbérték eh, szerintünk mindenképpen figyelembe kell venni azokat a hatásköröket, amit az Európai Unió nyújt a tagállamoknak. A jelentéstevő jelentésében szeretne hatalmat adni a helyi közlekedési társaságoknak, ugyanakkor ez nem mindig, betart, nem mindig tartható be. Az előadó azt javasolja, hogy eh, ezt a hely, az, az a javasolt helyzet szerintem jogi problémákat vet fel az előadó tart attól, hogy nagyon sok pereskedés lesz ezután, és nem annyira politikai téren fognak zajlani itt a viták. Az Európai Bizottság támogatja az, hogy más külső közlekedési cégek tudjanak versenyt jelenteni Összetett témáról van szó, mint ahogy említettem, nem mindenben értünk együtt. A szabályozó szerepe eh, nagyon hangsúlyos ebben az előadásban, neki nagyon tetszik, én kevésbé szeretem, én úgy gondolom, hogy minden tagállamnak kellene egy saját önálló eh, szabályozott eh, szerepet létrehozni, az megállók és kabotás, az előadó azt mondja, hogy ezek a tagmány, tagállami kompetenciák, és hogy szükség van arra, hogy az adott országban legyen egy székhelye a társaságnak, amelyik ezt a szolgáltatást nyújtja. Én úgy gondolom, hogy itt egy követelményt kellene felállítani, és nem rábízni a tagállamoknak, hogy akarják vagy nem akarják. Aztán még egy pontot szeretnék hozzátenni. E, beszéltek úgy erről, hogy ez egy spanyol probléma, de ez nem egy spanyol probléma, e, persze a Spanyolországban felmerül, de más, országok, más országokban is felmerül. A Spanyolországban például külsős cégekkel végezteti el olyan eh, helyeknek az ellátását, eh, szállítási szolgáltatásokkal, ez eh, nagyon drága lenne az állam. Nagyon sokat spórol az állam így, hogy kiadja alvállalkozóknak ezeket a szállítási útvonalakat, olyan helyekre eljutnak a magánvállalkozók, amelyekben egy nagy cég nem tudna gazdaságosan. De ez nem egy spanyol sajátosság, emlékeztetném önöket, és az előid is nagyon tudja, hogy a spanyol, Írország, Szlovékia, Románia, Csehköztársaság, Ausztria nem támogatja ezt a e, jelentést, mert azt mondják, hogy a szubszidaritási elvet, máshol pedig az arányossági elvet is e, sértik. Többen elutasítják ezt a jelentést, például Németország részéről, ami a városi szolgáltatásokat illeti. Én magam erősítem, megerősítem, hogy az előadók kiválóan dolgozott, nagyon nagy eh, kompromisszumkészséggel, de ez a téma nagyon, nagyon bonyolult, nagyon sok eh, eltérő érdek van, szükség van több időre, egyeztetni ezeket az érdekeket, aztán a mobilitási csomaggal is ott van a bizonytalanság, nem tudjuk, hogy mi lesz vele. Én eléggé támogatom azt, hogy ezt eh, halasszuk el, mint ahogy a szocialisták javasolják. Egyetértek nagyon sok kérdésben a szocialista kollégával. Én úgy gondolom, hogy egyszerűen szükség van további időre ahhoz, hogy ezt megfelelően áttekintsük. Köszönöm szépen. Rubasev úrnak adom meg a szót. A, a parancsolja. Uh, <clears throat> thank you very much. Uh. Köszönöm szépen asszony. 5.30-ra jöttem, mert hogy arra volt ez a megbeszélés időzítve, de ugye láttuk, hogy már a társelőadó beszélt, és aztán de Grande kolléga szólt hozzá. Rátérve a javaslatra a bizottság részéről, illetve a Zile kolléga jelentésére, aki ebben a, zeneterületen nem kívül rendkívül nagy tapasztalattal rendelkezik. próbálom megérteni a bizottság logikáját, hiszen a mobilitási, egyes mobilitási csomagban azt javasolja, hogy legyenek korlátok a kabotázson. Ugyanakkor itt van ez a javaslat, ami a záruszállítást illeti. Az, és aztán itt van a busz közlekedésre von busz szolgáltatásokra vonatkozó javaslat, hogy liberalizáljuk. Most akkor azt korlátozzuk, vagy szaba, felszabadítsuk? Hát most mind a kettő nem megy egyszerre. Egy korábbi beszélgetés során már mondtam, hogyha az Unióban van jó kabotás, meg van rossz kabotás. Megvan a magyarázat erre, hogyha azok az országok dominálnak közlekedésben, amelyek Közép- és Kelet-Európában székelnek, akkor az rossz kabotás. Hogyha többségben vannak a nyugat-európai cégek, akkor a kabite, kabotás jó, és haladjunk előre a liberalizációval. Viszont én pont fordítva dolgok, gondolkodom. Hiszen én azt gondolom, hogy az áruforgalmat a szabad piacon liberalizálni kell, ugyanakkor a busz közlekedést, buszszolgáltatásokat korlátozni kell, hiszen ez egy közösségi szolgáltatás leginkább. És mint ilyen, megvan az a lehetőség a nagy cégek számára, hogy, hogy a, működtessék a, a jól jövedelmező járatokat, és a többi pedig mehet a kis cégeknek, akik előbb-utóbb csődbe mennek, vagy állami önkormányzati támogatást fognak kérni. De én még mindig nem értem ezt a logikát, amit a bizottság alkalmaz, hogy a kabotást miért kell korlátozni, egyik területen, a másik területen pedig liberalizációról beszélünk. Azt sem hiszem, hogy nemzeti modelleket exportálnunk kellene más országokba. Nem hiszem, hogy jó dolog exportálni mondjuk a német nemzeti modellt, és a spanyolok torkán lenyomni és nem, és fordítva sem tehetjük meg ugyanezt. És ez nem a bizottság feladata, vagy akár a parlamenté, hogy exportőrként lépjen fel egyik országból a másikba irányulva, és aztán a végén minden országban ugyanaz a modell lenne. Ugyanis, hogyha ugyanazt a megoldást alkalmazzuk mindenhol, akkor ez különböző társadalmi, szociális problémákat okozhat a különböző országokban. Ami Németországban történik, ugye itt látjuk a monopóliumot, és hogyha ugyanezt a monopóliumot, ez monopólium, ez jobb, mint a helyi közlekedésben. Ugyanakkor, hogyha helyi közlekedésben érvényesülő monopóliumot látjuk, akkor itt ugye az önkormányzata meg a polgármestereket tárgyalni, és nem egy nagy vállalat elnökével, aki fizikailag ott sincs. Aztán akkor itt van a szabályozó szerv. Nem vagyok biztos benne, hogy ez jó lenne az unió egészére nézve, hiszen van olyan ország, ahol működik ez a szabályozó szervezet, van, ahol a közlekedési minisztérium, amelyiknek a szárnya alá tartozik E, ez a kérdés, és nem hiszem, hogy ugyanazt a modellt kellene alkalmazni szerte az Unióban. Főleg akkor, hogyha cégeknek e, gazdasági egyensúlyát meg kell mutatni, a életképességet meg kell mutatni a szerv, a szabályozó szervezetnek. Például a Tanlinban hogyan tudjuk a, például Tallinnban az ingyenes tömegközlekedést az ők későbbi leendő ö, szabályozó szervezetüknek megmutatni, hát hiszen itt nincsen gazdasági életképesség, hiszen ez ingyenes. Tehát akkor ez, akkor mondjuk azt, mondhatja azt a szabályozó szervezet, hogy az önök modellje nyilvánvalóan nem működik, mert hogy gazdaságilag nem életképes, tehát akkor ö, változtassuk meg. Nagyon sok városi közlekedési cég tart attól, hogy a gazdasági modelljüket meg kell változtatni, az újonnan létrehozott, létrehozandó szabályozó szervezetek miatt. És ez nagyon sok administratív terhet is jelent az áru szállításra nézve, illetve a kamionsofőrök nézve, és amikor most ezeket ö, ö, a nyakukba helyezzük, akkor ugyanazok a terhek fognak jönni majd a buszsofőrök számára is. Nagyon érdekes számomra a munkavállaló kiküldetése esetén, hogy az egyik fajta szálltásra lehet, a második, másikra meg nem lehet, nem fogjuk alkalmazni. Én itt megint csak kiegyenített feltételeket szeretnék látni, és ha már legyen szó akár a kiküldetésről, akár a kabotásról, ugyanazok a szabályoknak kell lenni, és mindig meg kell vizsgálni, hogy lehetnek nagyon egyedi esetek és helyzetek, egyik vagy másik közlekedési típusban. És azt gondolom, hogy itt nagyon sok módosítót fogunk látni, és nem vagyok benne biztos, hogy ö, egyetértünk az előadó álláspontjával, aki alapvetően a bizottság álláspontját képviseli. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor egy kicsit rövidebben kérem, mert az idő rossz szalad. rike úr, parancsoljon. Igen, mm, talán nem tudok röviden hozzászólni, mert elég összetett a probléma, elnök, elnök asszony. A szubszidaritás kérdése. Látjuk, hogy nemzeti szinten ellenállás mutatkozik, Először is Robertnek szeretnék köszönetet mondani, mert ő olyan munkát végzett, ami nagyon kemény és hálátlan. Kiváló munkát végzett az árnyék jelentéstévőkkel is, de e, tudja, hogy ez aknákkal teleszort téma, e, és ennek tudatában mégis keményen dolgozik. Én értem az, amit e, elmondták az előzően felszólaló árnyékjelentéstevők. Egyszerűen eltérő modellek vannak földrajzi okok miatt is. Kicsi országoknál nem ugyanazok a megállapítások, mint a nagyobb országoknál. Vannak olyan országok, amelyikben fejlett a vagy fejletlen a vasúti hálózat, ott nem ugyanaz a helyzet, például egy olyan egy nagy ország, amelyben fejletlen a vasúti hálózat, ott rendkívül fontos tényezők játszanak. Egy kis ország, ahol rengeteg a vasút, ott teljesen más eh, súlyjal esik ez a kérdés. Másképpen használható, alkalmazható a szubszidaritás több dolog van, ami a határértéket illeti. 150 kilométer Belgiumban óriás, és Spanyolországban nagyon kevés. Szóval itt óriási különbségek vannak ö, azzal, hogy egységesen alkalmazzuk ezt a határértéket egész Európában. Egy másik kérdés az, hogy mindenki azt mondja, hogy nem szabad érinteni a városi közlekedést, tömegközlekedést, de a városi, a nemzeti vagy a nemzetközi eh, busz, eh, busz eh, társaságok között ott teljesen más a helyzet. Nem mindig tudjuk ezeket megérteni. A, a városi, var a város közi, az egy kicsit más, mint a városi. Hogyan tudjuk ezt megfelelően mm, szabályozni? Mm, úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lesz nagyon nehéz lesz ezekbe a piacokba belépni harmadik szereplők számára, akik nem ugyanazokat a feltételeket alkalmazzák. A kérdés a kabotásról érdekes volt, az előző kolléga nagyon érdekesen szólalt fel ebben a témában. Nincs külön kabotás az áruszállítás és a személy szállatása. Egy kell, hogy legyen, hogy egyszerűen ezzel optimizáljuk a nemzetközi eh, szállítás, legyen az áruszállítás vagy személyszállítás. Ez azt jelenti, hogy a kabotást úgy használjuk, mint egy tevékenység, és ez találjuk az áruszállításnál, de nem találjuk a személyszállításnál. Tehát ez a, van egy kabotás, amelynek az a célja, hogy elkerülje az üres visszautakat, ez az alapvető célja. Tehát nem kell, hogy más legyen a, a személyszállítás esetén az e, ugyanakkor azt is belátjuk, hogy nem mindegy a szardíniás dobozokat szállítani, vagy embereket, teljesen más a két szolgáltatásnak a természete. Nem akarok többet mondani erről, mert ön is azt mondta elnök asszony, hogy nincs túl sok időnk. E, majd mm, mm, úgy van egy kísértés, nem én próbálkozok ezzel, csak a kísértés ott van, hogy elsüllyesszük ezt az anyagot, hogy védeni kell a dolgozókat, és nincs megoldás európai szinten. Nem tudom, szerintem nem tudjuk elkerülni az, hogy hosszasan beszéljünk erről a témáról. Össz őszenten szólva nagyon nehéznek látom, hogy egy véleményben összefoglaljunk minden álláspontot. Kramer úr, parancsoljon, ön következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen Robertnek ezt a, az első tervezetet. Nyilván egy nagyon összetett kérdésről beszélünk, és úgy látom, hogy a bizottság, akkor, amikor a javaslatot vetette az asztalra, akkor vagy egy kicsit elaludt, vagy ö, nem vette figyelembe Európában a fejlődést. Tehát úgy néz ki, mintha a német modell valamiféle minta, példakép lenne. Sok-sok évvel ezelőtt mondhattuk volna, és itt, és itt a távolsági buszpiacot megnyitottuk, és erősödött a, a, a verseny, és ez vonzó volt. De már, de itt, itt sem látom azt, hogy ez mit tenne hozzá a, a versenyhez. Az údíjat nem kell fizetni, viszont viszont a távolsági buszon, viszont a síneken, a vasúton kell fizetni. Tehát ez egyszerűen nem is értem. És ennek semmi köze a tisztességes versenyfeltételekhez, versenyhez. Aztán, amikor ezt a javaslatot letették az asztalra, akkor annyira megváltoztatták a német viszonyokat, hogy ez monopólium, hogy így monopólium keretezett. És nem tudom, hogy nem tudtam, hogy a bizottság a monopóliumokat támogatja. Én azt hittem, hogy a szabad versenyt támogatják, de hát Németországban ez már semmi köze nincsen a versenyhez, hiszen a Flixbooks gyakorlatilag fölvásárolta a versenytársakat, és ez így nagyon káros. És így most egy monopólium helyzet alakult ki. És ahogy erről is beszéltünk már sokat, Spanyolországgal is, ahol alapvetően a spanyol piac tényleg nagyon jól működő piac, anélkül, hogy lenne egy monopóliumot élvező cég, azt mondták, hogy itt 230 cég működik, miért nem őt tesszük, a spanyol piacot tesszük meg a távolsági buszpiacra példaként. És ezt kérdezném először is a bizottságtól. Robert természetesen megpróbálja e-, ezt az egészet jó irányba terelni, úgy, ugye, és úgy, hogy ezt a, ezzel a, az tömegközlekedés ne, a PSZ-ot ne veszélyeztessük. És viszont csak a vasutak, vasúton fizetnek uh, údíjat, a, ó, hát a PSO ö, ott sem fizetnek údíjat, akkor mi se akarunk údíjat fizetni. Na de hát itt teljesen eltérő dolog. Itt valami nagyon nem stimmel. És aztán, ahogy Robert mondta, teljesen világos, hogy a távolságik tömegközlekedést nem veszélyeztethetjük, és csak a saját tapasztalatomból mondhatom, hogy ezt még messze vagyunk ettől. Egy dologban egyetértünk, hogy nem akarunk monopólium helyzetet, teljesen mindegy, hogy ez magán vagy köztulajdonban vannak. És erre nagyon kell vigyázni. A terminálok, ugye ez, ez is bonyolult dolog. Mondhatjuk azt persze, hogy gyakorlatilag állami pénzből valahol építünk egy terminált, de hát ezt nem lehet csak egynek odaadni, egy cégnek. De hogyha most egy privát ö, buszvállalkozás épít terminált, és, kö, és követ, arra kötelezzük, hogy, ö, hogy fogadja be a többieket is, ö, ő fizetett, a többiek meg nem, akkor itt megint nem stimmel valami. Tehát én úgy látom, hogy nem hiszem, hogy ezt kellően átgondolták. Aztán itt is jogbiztonságra kell törekedni, és a mazsolázgatást el kell kerülnünk. És vannak olyan példák, ahol a vasútnál is el tudtuk ezt kerülni. Például Brandburg, Brandburgban ugye körzetekre felosztották, és azt mondták, hogy jó, egy helyen csak kettő nyerhet, és akkor lesznek jók és rosszak. És azt mondjuk, hogy ez a mobilitás egy alapvető dolog, amit garantálni kell, és ahol túl sokat keresnek az ember, a cégek, mert hogy sokan vannak, krá, előttem szólók elnök hogy olyan sokat beszéltek, és ő nekik megengedte, tehát akkor én is szeretném elmondani a mondandómat. Nem ön, kedves kolléga, hanem az előttünk szólók. Tehát ebben az irányban nem szabad tovább menni, éppen ezért tisztességes versenyre van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vieux asszony, parancsoljon. Igen, valóban a kollégám Mantapó López Portugáliában van, és megkért, hogy én szólaljak föl, hogy köszönetet mondjak az előadónak, és hogy továbbítsam az ő megjegyzését a GUE eh, frakció árnyékjelentést tevőként. A szállítás, közlekedés liberalizációjáról van szó, lehetővé szeretné tenni az, hogy különböző nemzetközi cégek tudjanak dolgozni más országokban, és ott személyszállítási tevékenységet folytatni közúton, azt mondják, hogy a, ennek a munkának az a lényege, hogy a különböző administratív terhekentől megóvják a, a különböző piaci szereplőket, akik azzal szembesülnek, amikor egy másik országban szeretnének dolgozni. Nagyon sokszor az administratív terheknek a célja az az, hogy nagyobb akadályokat gordítsanak a szereplők elé, és ez nagyon sokszor megsérti a különböző országok szabályozásokat. Egy nem diszkriminatív hozzáállás lenne a legmegfelelőbb mm, annak érdekében, hogy annak érdekében, hogy előtérbe kerüljenek azok az cégek, amelyek az adott országban dolgoznak, és azok is, akik külföldön működnek, de ugyanakkor el tudják látni a, ugyanazokkal a feltételekkel ezt a szolgáltatást. Úgy gondoljuk, hogy a nagy csoportok ennek alapján előnyben előnyös helyzetbe kerülnek, és nem engedik meg azt, hogy a kisebb szereplők az elmúlt években elvégzett befektetéseket mellő, kellőképpen gyümölcsöztetni tudják. Nagyon Ebben az értelemben fogjuk benyújtani a módosítók indítványainkat annak érdekében, hogy védjük a szolgáltatások színvonalát a lakosság érdekében, és hogy ne lehessen kihasználni a vagy ellenem dolgozni a dolgozók jogainak. Anderson asszony ön beszél, és utána Demonté illetve Ayala Sanders is. Csak egy kicsit. Anderson tehát, parancsoljon. Gyorsan fogom, mert sok mindent elmondtak már. Teljesen egyetértettem Christian Grandes úrral és Krombasev kollégával, úgyhogy nem ismétlem meg, amit elmondtak, azt. De igazi kérdőjel van, hogy milyen hozzáadott értéket hozna ez. Szeptemberben lesz még erről szó, Ám múlt volt egy nagyon sokak által látogatott vacsora, munkavacsoránk, az összes stakeholderrel, önkormányzatokkal, cégekkel, tanácsi, közlekedéspolitikai emberekkel. Nagyon keveseknek volt jó véleménye erről a javaslatról. A DG Move vezetője is prezentációt tartott, meghallgattuk nagy figyelemmel a mondandóját, és a lényegi pontokon túl vannak itt komoly módszertani hibák is különösképpen a javaslat célja, hiszen a nemzetközi szolgáltatásokat ösztönöznénk, miközben a javaslat amellett érvel, hogy a nemzeti piacok ösztönzéje, vagy magától a nemzetközieket is ösztönzi. Szerintem itt a kauzalitást nem sikerült meghatározni. A konzultációban is voltak hibák, mert az utánkövető konzultáció, amit elvégeztek, és ők bizonyos stakeholderekre koncentrált, másokra meg nem épp hogy csak érintette a szabályozási felülvizsgálati hatóságot, ezt a scrutiny boardot, és a modál móduszok közötti átállással sem foglalkoztak. Mert bár a buszok jobbak, mint a személyautók, ez igaz, ám a vasútak támogatása, mint környezetbarátabb, kevésbé környezetkártékony módszertan rendkívül fontos. Kramer is beszélt itt a, a különféle díjak hatásáról. Aztán a terminál a hozzáférés, tehát a végállomás hozzáférés. Különösen városi ingatlanok árának fényében, tudom, Zile úr próbálkozott, ám az sokszor az önkormányzatok nem nagyon bírnak városokban ingatlan, olyan ingatlan területekkel, amelyek erre jó alkalmazható állnak. Így aztán komolyan az egész javaslat ellenérvelnék. Köszönöm szépen, Anderson asszony, hogy ilyen röviden szólt, de Montes asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, és üdvözlöm az új alelnököt. Jó munkát kívánok neki. Nagyon röviden szólnék. Először is köszönetet szeretek mondani az előadónak és az árnyék jelentéstevőknek a hozzászólásokért, akik tisztázták az álláspontokat. Ugyanakkor azt szeretném mondani, hogy liberalizálni a piacot az nem szorosan függ össze a éghajlatváltozással biztosan erősebbé kell tenni ezt az európai iparágat, ugyanakkor figyelembe kell venni az alternatívákat, amik léteznek a Európában például tiszta járművek, tiszta személyjárművek, biciklik, vonatok. Az autóbusz természetesen nem élvezi az exkluzivitást, a megfelelően hozzáférhető szállítást tekintetében. A kabotási szabályokat mindenképpen harmonizálni kell, tehát ez egyaránt kell, hogy érvényes legyen az áruszállítás és a személyszállítás egyaránt. Ezt e, a kettőt mindenképpen ugyanúgy kell értékelni. A vad kabotást én ellenzem, megfelelő szabályokat kell létrehozni annak érdekében, hogy ne torzuljon a piac, ugyanakkor megfelelő piac nyitást is kell megengedni, annak ellenére, hogy védeni kell a már meglévő szerződéseket a személyszállítás területén. Tudjuk, hogy a száruszállítás és a személyszállítás más, ami a kockázatok illeti. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy kamion, amelyik 30 tonnás, ott nem csak az a kockázat, hogy milyen értékű az áru, hanem a kockázat az is, hogy egy óriási nagy tömegről van szó, amelyik az utakon gurul, és kárt tehet emberekben, és anyagi károkat egyaránt. Tehát mindenképpen biztosítani kell azt, hogy a közlekedés az biztonságban történjen. Ilyen a Sander asszony, parancsoljon, köszönöm szépen elnök asszony. Egyetértek azzal, amit de Grandes kolléganő mondott, és Colomba Chef korábban, aki védte a spanyol modell, talán jobban, mint ahogy mi tettük volna. Köszönetet szeretnék mondani annak, hogy a bizottság nagyon nagy erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy megtalálja a megfelelő módját annak, hogy hogyan védje mert azt hiszem, hogy itt pozitív értelemben kell védeni. Például most itt van Trump, aki védi a saját piacát, de ő negatív módon teszi, tehát pozitív védelemről van szó. Nyíltan beszélt, és Spanyolországban például megnyitottuk a koncesziókat, Spanyolországban ebben tekintetben nincs probléma, Lé elérte ugyanakkor, hogy minden működjön. Egy nagyon összetett földrajzi helyzetben, kis és távoli falvakban, ahol egy, egy nagyobb társaságoknál ez nagyon bonyolult legyen, elérte az, hogy a szolgáltatás megfelelő módon működik a nagy népsűrűséggel, népsűrűségű területeken és a kis népsűrűségű területeken egyaránt nagyon magas minőségű autóbuszokról van szó, a társaságok érdekeltek abban, hogy biztonságos és minőségi buszok legyenek. A válság után ez azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos, hogy sikerült egy gazdasági egyensúlyt létrehozni, elérni annak érdekében, hogy abban a tekintetben, hogy az önkormányzatok vagy a megfelelő módon tudják kezelni ezeket, nem kell finanszírozni az személyszállítást működtető társaságoknak, és Remélem tehát, hogy megfelelő megoldást találunk, mert az nagyon nagy kár lenne, hogyha valami működőt, ahol előnyök vannak, ahol sikerült működtetni, eh, ahol eh, nem spanyol cégek is dolgoznak a spanyol piacon, európai cégekről van szó, és elismerten jól dolgoznak, hogy ebből a helyzetből visszalépjünk. Mindent meg kell tenni a parlament, parlament szempontjából és a bizottság szempontjából is, hogy ne roncsunk egy jó hely, helyzetben, a, mint ami Spanyolországban létrejött, mindenki elismeri, hogy a minőség jobb, mindenki a felhasználók elégedettek, úgy, úgy gondolom, hogy ezt a rendszert fenn kéne tartani. Köszönöm szépen, Ajala Szándor asszony, és most a bizottsághoz fordulok. Rasmussen úr szólítom, hogy röviden kérem. Nagyon rövid leszek. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a hozzászólásokat, különösen Zile úrnak pedig a jelentést, amely szerintünk általánosságban véve támogatja a bizottság javaslatát. Hadd emlékeztessem önöket a bizottság javaslatának hátterére. Az volt a cél, hogy a buszok ö, arányát javítsam, ez csökken a busz közlekedés aránya a személyautókéhoz. Meg kéne fordítani ezt a trendet, ez volt a cél. Gondoljuk, hogy a buszszolgáltatások javítják az ágazat versenyképességét, és a városok közötti mobilitásban is fontos szerepet játszanak. Meg kell, megnyitják a mobilitást olyan állampolgárok számára is, akik különben nem tudnak megfizetni ezt a francia tanulmány is alátámasztotta egyébként. Ezekre az utasokra koncentrálunk tehát. A legtöbb javasolt módosítás, amit Zile, Zile úr azt, azt arra tett pozitív, ezeket támogatjuk, úgy gondoljuk, hogy javították az Európai Bizottság javaslatát több aspektusban. A közszolgatási szerződések védelme nagyon fontos, ezt többen is említették ma itt lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy elutasítsanak egyes vállalkozókat, hogyha a közszolgálatos szerződések egyensúlyát fenyegetni. Zile úr is elmagyarázta ennek miben létét, és a módosítójában is a tagállamok, az hogy tagállamok még messzebb mehetnek a gazdasági egyensúly biztosítása érdekében rendkívüli körülmények között még tovább mehetnek az engedélyező hatóságok megkapják a lehetőséget, hogy biztosítsák az engedélyt, ha úgy érzik, hogy ezzel meg kell védjék a közszolgáltatókat a busz szolgáltatásokban a verseny előtt, a piac verseny előtti megnyitása vonatkozó döntésben a tagállamok olyan döntéseket hozhatnak, hogy lete, a, megkövetelik a tagállamban a vállalat alapítást a szolgáltatótól, mi figyelembe vetjük. Ugyanakkor bizonyos feltételekhez kell kötni ezt, elkerülendő azt, hogy e, ezzel erre hivatkozva lezárják a tagállami piacokat. További munkára van szükség, a végállomás terminálások definációjában ezeket a létesítményeket engedélyeztetni kell, mielőtt ilyenként elismerik őket, hiszen így nagyon sok ilyen létesítmény a rendelet hatája alól kikerül. Köszönjük szépen! A díjakat illetően is, Kramer úr emlékszik talán, hogy a bizottság javasolta az Euróvényet tárgyában, azt javasolta, hogy vegyük, vegyék hatályba a buszokat is, vegyék be az irányelv hatályába, és az a javaslat továbbra is, hogy tovább, hogy legyenek benne a hatályban, és ez megteremti azokat az egyenlő játékszabályokat, amelyeket ön követel. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. várjuk, várjuk. Köszönöm szépen. Ah. Zile úrnak adom meg a szót a zárásképpen. Köszönöm szépen kollégáknak ezeket a nagyon őszinte hozzászólásokat és kérdéseket. Csak pontosítás kedvéért, amit én javasoltam, nem csak a 100 kilométer lenne a kritérium, hanem itt fogok benyújtani módosítót, ami lehetővé teszi, hogy a tagállam 100 km alatt ne nyissa meg a piacát. Aztán itt van a monopólium kérdése. Itt egy nem urbánus közlekedésről beszélünk. de Tallinn megteheti ugyanezt, de hogy az okos, azt nem tudom. A vasút. Nem lehet ide emelni, a, idehozni a vasutat, hiszen a gyére lakott területekre nem megy a vasút. Tehát, va, a, tehát az, hogy az ember 100 kilométert megyen egy nap biciklivel, az nem, nem kivitelezhető. Nekem jó, én lehet, hogy kibírnám, de a legtöbb ember ö, nem hiszem. Tehát tehát legyünk komolyak, amikor érvelünk. És úgy általában. Én nagyon is támogatom a az egységes piacot, a közös piacot. Hogyha, hogyha ezt ki, kabotást, ki, mint a terminológiát kivonjuk a... Tehát, hogyha tényleg egy, egységes piacról beszélünk, akkor ott nem lehet kabotás. De én azt értem, hogy ez egy nagyon távoli jövő. Éppen ezért az én javaslatom abba az irányba hatna lépésenként, lépésről lépésre, nagyon lassan, de igenis teremtsünk versenyt, amiben hiszek. Sokat beszélünk arra, hogy legyen, hogy legyen több unió, legyen, legyünk jobban Európa, de hát itt szabad szolgáltatás mozgása, itt verseny van. Itt nem arról beszélünk, hogy közelebb hozzuk Európát. Tehát politikailag is következetesebben kell használnunk a, a, a, azt, amiket, azt a terminológiát, amit használunk, de kérem, kedves kollégák, nyújtsák be a módosítóikat, és mindent fogok meg, mindent meg fogok tenni, hogy a legjobb kompromisszumot sikerüljön megtalálni. Szeptember 6-án délben van a módosítók benyújtásának határideje, és itt az elnök társamnak szeretem átadni a szót. Hölgyem és uraim, képviselő urak és hölgyek, a asszisztensek, tolmácsoknak szeretnék kívánni egy nagyon jó nyarat, és hajrá kékek, hajrá vörös ördögök. Minden európai fog győzni ma este. Hölgyem és uraim, kedves kollégák, nos, a harmadik emeleten van egy kis eh, büfé, mindenkinek kiválok, kívánok egy nagyon szép nyarat, pihenjenek, eh, és így tovább. Pascual úr, szeretne valamit mondani? Parancsoljon. Igen, elnök asszony. Tízest adok a fiatal a fiatal eh, társelnöknek, de egy kérdésem lenne a szocialista tett egy javaslatot eh, informálisan, hogy a timingot, a, ennek a projektnek a, a határidejét módosítjuk az eh, eh, előadó nem érte ezzel egyet. Én tudom, hogy miért nem érte ezzel egyet, de talán érdemes lenne ezen elgondolkodni. Elnök asszony, mint gondol erről? De Grandes úr, nem gondolkodom ettől a pillanattól kezdve, mert nyaralok, és ezzel a témával a koordinátorok ülése következő a következő koordinátorok ülésén fogunk erről beszélni, mert akkor ott van ennek a pillanata. Én már nem gondolkodok, én most már nyaralok ettől a pillanattól kezdve, Nos, természetesen a tolmácsokat is meghívom a harmadik emeleten eh, egy eh, kis néhány pohárral együtt meginni. Kedves asszisztensek, kedves kollégák, élvezzék a napot, a tengert és a jó időpontot, és ne felejtsék el biciklizni, ne felejtsenek el biciklizni. Köszönöm szépen!